Well, we have a long day ahead of us. Nagyon hosszú nap vár ránk, ezért el kellene kezdeni az első napi rendi pontot. Szavazás következik. Ez pedig a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló rendelet. Tájékoztattak arról, hogy kiterjedt megbeszéléseket folytattak tegnap az érintettek, és úgy tűnik, hogy széles körű megegyezés van a módosításokkal kapcsolattal. Ennek megfelelően most egy tömbben fogunk szavazni a következő módosításokról, tehát amelyekben megegyeztek. 1, 28, 2, 3, 4, 30 a szóbeli módosítással, 6, 7, 13, 32 szóbeli módosítással, 15, 16, 33, 34, a végén majd megmondom, hogy mi maradt ki, 17, 35, 19, 20, 36 szóbeli módosítással, 37, 22, 23, 38 szóbeli módosítással. Plusz az egyes szóbeli módosítás. Tehát többen szavazunk mindezekről, utána külön kell szavaznunk a 10-es és 11-es módosítókról, 10-es, 11-es, tehát. És aztán jön a végső szavazás, záró szavazás. Jó, rendben van? Ebben egyeztek meg? Tulajdonképpen ugyanez lett volna ez nélkül a szavazás nélkül is. Nos, tehát akkor most tömbben kiszavaz abban lehet, hogy több, hogy az egész tömbről ellene, tartózkodás, akkor elfogadtuk. Majd az ellenőrzavazást, azt ellenőriznénk. Akkor most részenként szavazunk a tízesről, az első rész mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette ellene ellenőrizzük a második részét a tízes módosítónak. Megnyitom a szavazást. Megvárjuk, hogy mindenki leszavazzon. Mindenki szavazott? akkor egy másik, másik géphez menjen, kérem. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Tehát 18-15-tel szemben, tehát elfogadtuk. Most jön a 11-esről a szavazás, mellette ellene. Ezt is ellenőröznünk kell. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ugyanaz az eredménye. Elnök úr. Elvesztettem a kártyámat. Mellette vagy ellene szavaz? El, mellette. Jó, akkor 19-14-en szemben. ketten szavaztak ellene. Tehát egy mellette pluszként, és eh, ahhoz azt jelenti, hogy ugye egy 19-16-tal szemben ez nem változtatja meg a, az eredményt. Akkor jön a zárószavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. nagy többséggel elfogadtuk. Elnök úr, itt is mellette szavazok. 31 akkor. Milárman úr? Jó, rendben van, gratulálunk az előadónak. Akkor most jön a következő napi rendi pont, Afganisztán. De nincs itt az előadó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 Because of lack of soldiers, the world... Mivel hiányoznak a katonák, a háborút felfüggesztettük. Most várjuk a harcosokat, köztük a jelentéstevőt. All right now. Rendben. Il relatore a, az előadó az itt van velünk, tehát akkor Árláki úr készen áll az ellen, előadás elkezdésére? Ready. I can start saying... Uh, Kedves elnök úr, készen vagyok. Annyit mondanék, hogy mielőtt szavaznánk erről a jelentésről, az első megbeszélés során megpróbálom összefoglalni a munkát, amelyet az utóbbi hónapokban végeztem. Egy átfogó új stratégiát szerettem volna kialakítani az Európai Unió számára Afganisztállal kapcsolatban. Az első kérdés legalábbis összefoglalni ezt a stratégiát. E, a kutatásom során ugyanis észrevettem, hogy milyen hatalmas szakadék van Afganisztánban manapság a jelenlegi társadalmi-gazdasági helyzet és a, a források mennyisége között, amelyet az utóbbi kilenc évben biztosítottak az országnak. Először is elmentem, megpróbáltuk megnézni, hogy milyen hatással van a nemzetközi támogatásnak az 2001 után az országra. Egy másik kérdés, a fő politikai kérdés manapság, az a béke folyamat. Szinte minden nap hallunk erről a hírekben. A következő kérdés, amely a béke folyamathoz és az európai katonai jelenléthez kapcsolódik. Ez az afgán rendőrségnek a képz, képzése, a struktúra felállítása. És európai szempontból a legfontosabb, legjelentősebb probléma az ópium termesztése és kábítószerkereskedelem Afganisztánból a világba. Tehát nem csak a nemzetközi terrorizmus ellen akarunk harcolni, hanem az afgán heroin ellen is, mert az másfél millió európait mérgez. Tehát ezért mindannyiunk számára nagyon fontos, hogy megoldást találjunk erre a problémára. Először nézzük a nemzetközi támogatást. Megpróbáltam felmérni e, a jelenlegi helyzetet a 9 évvel ezelőttirehez hasonlítva. A világ nagyon gyorsan változik, és majdnem minden szegény országban a e, világban, és én nagyon sokba e, ellátogattam, és azt láttam, hogy a társadalmi gazdasági helyzet változása látható Afrika nagyon sok részében, Ázsia nagyon sok részében, és viszont Afganisztánban az lepett meg, hogy ebből semmit sem látunk. Az, az oktatásban, az infrastruktúrában van kevés változás, de igazából meglepett, hogy a különböző mutatók, a gyermek és anyahalandóság, az élet, a várható élettartam, a szegénységi ráta az utóbbi kilenc évben érezhetően rosszabbodott, romlott. Az várható élettartam négy évvel csökkent, az anya, anyai halandóság több áldozatot szedett, mint a háború. 20 ezer anya hal meg minden évben a rossz körülmények miatt. A háború pedig csak idézőjelben évente 2000 halálesetet okoz. Aztán a szegénységi határ megduplázódott, Az afgán kormány úgy számolja, hogy kevesebb, mint 600 millió euróval e, ezt a szegénységi szakadékot el ki lehetne küszöbölni. És a nemzetközi segítség elsősorban ezekre a, ezeket célozza meg. A, a segítség hatását pénzben kiszámolva az amerikaiak 5 milliárd dollárt költöttek, Európa 1 milliárdot. Itt nem csak a tagállamokra gondolunk, aztán Japán és mások is segítettek. Tehát tulajdonképpen a segítség, a támogatás áramlik az országba, amely Eh, az afgán GDP-nek 70-80 százalékát jelenti. Ez jelentős eh, összeg, és a hatása ugyanakkor nagyon kicsi. És ezért gondoltam arra, hogy az európai új stratégiának ezzel foglalkoznia kell. Miért? Azért, mert több mint 80%-a a nemzetközi támogatásnak, amely papíron Afganisztánt segíteni, nem éri el az embereket, a lakosokat. Tehát hatalmas a kormánykorrupció, és persze a társadalmi korrupció is, és a pazarlás hatalmas, tehát a nemzetközi segítséget azt elpazarolják. Amikor ezt a munkát elkezdtem, akkor ez nem volt olyan érdekes kérdés, de az utóbbi hetekben ez sürgető kérdésé vált, és az amerikaiak az 5 milliárdás, milliárd dolláros segítséget feltételekhez kötötték, tehát amíg nem látnak eredményeket, addig nem fogják ezt folyosítani. Aztán rengeteg pazarlás történik a dokumentumokkal. A Kabuli konferencia foglalkozik majd ezekkel a kérdésekkel, és az afgán kormány azt kérte, hogy drámaian növeljék a segítséget, és elsősorban a lakosságot érintőt. Tehát több javaslatom van. Először is, hogy értsük, hogy mit is jelent az EU támogatása Afganisztánnak. Tulajdonképpen a legnehezebb része a jelentésnek az volt, hogy megértsük, hogy az európai adófizetők pénzét hogyan küldtik el Afganisztánban. Nagy zavar van a fejekben a tagállamoknak nincsenek átfogó adataik, adatbázisuk, hogy lássák, hogy mit is mire költünk. Tehát az EU új struktúra az jobb, mert vannak adatok, de azért nagyon nehéz átlátni az egész helyzetet nem értékelik az európai támogatásnak a hatását, nem tudjuk, hogy hogyan lehetne javítani ezen, és ha hosszú távon azt akarjuk, hogy megoldjuk nem az összes afgán problémát, mert az egy évszázadig tartana, de hogy legalább valami tisztességes helyzetet, egy normalizációt elérjünk, tehát hogy legalább a többi szegény országnak a szintjét elérjük, akkor így kell, ebből kell kiindulnunk. Tehát, hogy a leg, mi lenne a leghatékonyabb módszer, hogy megváltoztathassuk Afganisztánban a helyzetet. Tehát remélem, hogy, hogy segítenek majd ezzel a kapcsolatban. A béke folyamatot illetően a javaslatom az, hogy teljes szélességgel támogassuk a béke folyamatot, ugyanis ez a háború egyetlen alternatívája. Jelenleg egyáltalán nincs remény arra, hogy valaki megnyerje ezt a háborút. A talibánok sosem fognak nyerni, mert a nemzetközi erők sokáig ott maradhatnak de a nemzetközi erők sem fogjanak soha nyerni, mert ez egy tipikus aszimmetrikus háború, és ez, ez ellen lehet, lehetetlen harcolni. Ez a katonai szakértőknek a, a véleménye. Én sok McChrystal tábornok törzséből sok mindenkivel beszéltem, és mindannyian tudják, hogy nekik is támogatni kell a béke folyamatot, a lakosság egyetértését el kell nyerni. A béke folyamat azt jelenti, hogy új kormányra van szükség, a Nemzeti Egység kormányra, amely a tárgyalások eredményeként felállhatnak a kázai kormány és a talibánok között. Én pedig hangsúlyozom azt, hogy három alapfeltétele van ennek, mármint annak, hogy mi ezt a folyamatot támogassuk. Először is az a kitiltása az országból, a második az emberi jogok és az afgán alkotmány tiszteletben tartása, és a harmadik a, az ópium termesztésnek a megszüntetése, amely az európai biztonságot leginkább veszélyeztető tevékenység. Épp ezért ezt a békefolyamatot támogatnunk kell, és a kormányra kell bízni, hogy megteremtse a feltételeket. Más álláspont azt jelenteni, hogy beavatkozunk az ország autonómiájába, és nem szabad a múltnak a hibáit újból elkövetni. Tehát még a helyi politikát sem próbálhatjuk irányítani. A képzést illetően nagyon rossz a helyzet, hatalmas a pazarlás, hatalmas összegeket szántak a rendőrség képzésére. Egy évvel ezelőttig még senki sem tudta, hogy 6 milliárd dollárt hova költöttek el, ami a rendőrség képzésére szántak. A kongresszusban, az amerikai kongresszusban vizsgálják ezt, de mindenesetre két megközelítés van. Az amerikai az, hogy az rendőrség képzését vállalkozókra bízzák, pedig ezek közül némelyiknek nagyon rossz a híre. Például a a Blackwater cég és más hatalmas biztonsági cégek, amelyek nagyon rossz hírűek Irákban és Afganisztánban is, és, és elsősorban azért, mert nagyon rossz a képzésük. Aztán az európai megközelítés a következő, hogy missziókat küldenek, és kicsi nemzeti missziók vannak, akik kis számú rendőrt képeznek. A jelentésben azt javaslom, és bocsánat, még elfelejtettem a NATO képzési missziót, az szerintem a legjobb. Itt így lehet megváltoztatni a helyi rendőrséget, hiszen ők leszné, lesznek azok, akik majd később valóban képzik a rendőröket. A, jelenleg az afgán rendőröknek 90%-a íres tudatlan, írás tudatlan, pedig az országban 70% az írás tudatlanság, tehát tulajdonképpen ők még rosszabbak, mint az afgán társadalom nagy része. 20%-uk kábítószeres, és 30%-uk pedig otthagyja a rendőrséget a képzés után. Tehát konszolidálni kell az összes fajta képzést és ezt a NATO képzési misszióba kellene beépíteni, tehát ne így szétszórva legyenek ezek a nemzeti képzések, azért, hogy egy átfogó képzési rendszer legyen, amely két-három-négy év múlva lehetetlenné, lehetővé tenni azt, hogy a, a külföldi csapadok kimenjenek az országból, és csak kis biztonsági szintet képviselnek a mágtermesztés, és mondtam, hogy az európai számára ez nagyon fontos, területén Oroszországgal megállapodásra kellene jutni, ugyanis Oroszország a második világpiaci gyűjtőhely lett Európa után ugyanis most már Európa után Oroszország második a két millió kábítószer élvezővel. És nagyon is jól tudják, hogy Afganisztán a forrása a a kábítószer behozatalnak, és tízszeresére növökötött ez az utóbbi években. Ugyanis az amerikai piac az nem Afganisztánból, hanem máshonnan szerezi, szerzi be a heroint. Épp ezért nagyon fontos, hogy Oroszország számára, hogy ezt az mák termelést azt megszüntessék Afganisztánban. Én bízom abban, hogy ezt meg lehet tenni, hiszen ezt a világban már máshol is megtették a probléma az, hogy félre tájékoztatják az embereket, és nem tudják, hogy 20 évvel ezelőtt a mágtermesztés az tulajdonképpen az egész ázsiai kontinenst lefette, és ez alatt a 20 év alatt aztán sikerült több országban, mint Törökországban, Laosban, stb. megszörtették Vietnámban is, Tajföldön is. Tehát most már a Afganisztán maradt a probléma, hiszen ők a legfontosabb ópiumszállítók a világban. És azzal, hogyha 10%-at az EU támogatásnak, ennek a kérdéseknek a megoldására fordítjuk, akkor itt is meg lehet szüntetni a mágtermesztést. És bízom benne, hogy ha a stratégiát jóvá hagyják és megvalósítják, akkor az afgán válságból talán ki lehet lábalni. Remek, köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Említett több országot, Tájföldöt és más országokat is, amelyek sikeresen felhagytak a mák termesztéssel, de ott voltak intézmények, támogatást kaptak ezek az országok. Af- Afganisztánban ezeket az intézményeket még most kell kialakítani, felépíteni. De véleményem szerint bármit is teszünk, mindenképpen növelni kell a támogatást, hatékonyabbá kell tenni a támogatást, máskülönben nem tudunk ettől a problémától megszabadulni. Nicole Kill Nielsen asszony szeretne szólni, mert utána el kell mennie, más dolga van. Eleget teszek a kérésének, és öné a szó. Köszönöm szépen hogy megadta a szót, mert szavaznom kell menni egy másik bizottságba. Ugyanis Eloki úrnak annyit szeretnék el, elmondani, hogy az afgán helyzet és a nemzet közül jelenléttel való meglátásai helyesek, és a az EU jelenléte és a pénzügyi támogatás és az a csapda, amelybe Bush elnök politikája kényszerített bennünket, azok mind olyanok, hogy felvetik azt a kérdést, hogy hogyan tudunk minél hamarabb egy megoldást találni azért, hogy a katonák visszatérhessenek az Európai Unióba és az Egyesült Államokba. Tehát hogy lehet ezt megtenni, és ugyanakkor Afganisztánt úgy elindítani, hogy ne kerüljenek vissza abba, ami, ahol tíz évvel ezelőtt voltak. Tehát túl sok embert vesztettünk, mind az afgán oldalon, mind a katonák oldalán, semmit sem szolgált, semmire sem szolgált. Tehát épp ezért felmerül a kérdés, hogy hogyan tudunk eh, elmenni eh, Afganisztánból anélkül, hogy a talibánok kezébe adjuk újra a kulcsokat. Nagyon súlyos hibákat követtek el az amerikaiak, hiszen túlságosan bíztak Karzai úrban, pedig korábban is mondták már, hogy nem egészen megbízható ember. A korrupció Kazait például az afgánok csalónak tartják, akik egyáltalán nem tartanak tiszteletben, tehát ez egy nagy gyengeség. Aztán az afgánok azt mondják, hogy szükségük van a nemzetközi jelenlétre, hogy megvédjék őket a kazaival szemben, tehát hogy ne tegyen túl sok engedményt a, a mm, talibánoknak. Tehát hogyan lehetne megakadályozni, hogy hogy Pakisztán Eh, amelynek ismerjük a szerepét eh, a konfliktusban, ne erőszakolhassa rájuk a, eh, az álláspontját. A kisebbségekkel kapcsolatban a Karzai olyan lépéseket tett, amely teljesen elszigetelte őket tehát ott tartunk, ahol tíz évvel ezelőtt voltunk, tehát nem tisztelik a kisebbségeket. Tehát a helyzet nagyon nehéz. És én már egyszer jeleztem, hogy az egyik legfontosabb kérdés az Európai Unió számára az az, hogy támogassuk azokat a személyeket, akik fontos szerepet játszanak Afganisztánban, persze nem Karzai urat, és Szorobi asszony kell támogatni, ki abban milyen régiót vezeti, és én találkoztam vele, egy fantasztikus nő, nagyon pozitív dolgokat tesz a régiójában, és ő tiszteli a lakosság, és nem foglalkozunk a vidéki területekkel, ahol lehet, hogy sokkal jobban, jobb eredményeket tudnánk elérni, mint a, hogyha a kormányt támogatjuk. Tehát szerintem az olyan vidéki vezetőket, mint Szorobi asszony kell támogatni, és ez sokkal pozitívabb lenne, és ez az afgánok számára is reményt jelentene, és szerintem az ópiummal kapcsolatban is, és talán el tudnánk érni valamit. Nem akarok most itt a különböző stratégiákra kitérni, mert én nem vagyok katonai stratégiai szakértő, nem tudom, hogy milyen civil konstruktív stratégia lehetne. De mindenesetre köszönöm szépen Alleki úrnak, hogy foglalkozott a nők helyzetével is, mert nem elképzelhetetlen, hogy elmegyünk, kimegyünk Afganisztánból, és a nőket a, a talibánok prédájaként ott hagyjuk. Tehát az Európai Uniónak éberen kell vigyázni a nők helyzetére. Továbbra is nem kielégítő a helyzetük, de azért némi előrelépés történt, és reméljük, hogy a a kabuli konferencia során erre is kitérnek. Az Európai Uniónak eh, a 600 millió eh, eurós támogatást fel kellene eh, függeszteni azért, hogy Kárzáira nyomást gyakoroljanak, hogy a korrupció ellen tegyen lépéseket az emberi jogokkal és az női jogaival kapcsolatban kötelezettségvállalásokat kell belőle kiszorítani, hiszen a talibánok, vagy a mujahedin, vagy akármilyen más hadúr ugyanis belük velük elbánik. Nem, mert a, a jelentés az pozitív, ismeri a helyzetet, és beszélt a kudarcainkról is. Köszönöm. Um, the... A következő hozzászólókat arra kérném, hogy próbáljanak egy kicsit sűrítettebben, koncentráltabban beszélni. Freda úr Kaszolidis urat helyettesíti a mai ülésen, árnyék jelentés tevőként most tevé a szó. Freda úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kaszolidis urat helyettesítem, ahogyan ön is mondta, elnök úr, ő ma nem tudott eljönni, mert ez szolgálati úton van. Köszönöm szépen a kitűnő jelentést. Arlaki úrnak. Köszönöm azt, hogy ilyen átfogóan részletesen bemutatta a helyzetet. Szeretnék néhány észrevételt tenni a jelentéshez. Természetesen lesz még lehetőségünk a következő időszakban, szeptember végéig, hogy módosító indítványokat nyújtsunk be, és még tovább gondolkozzunk a témáról. Az első észrevételem a jelentés címére vonatkozik. Véleményem szerint meg kellene tartanunk az eredeti címet, ami az volt, hogy New EU Strategy for Afghanistan, az az új EU stratégia Afganisztán számára. Véleményem szerint tehát az új stratégia elég, és nem kell feltétlenül pontosabban európai képviselőként úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az EU is szerepeljen a címben, tehát ne vegyük ki az EU-t, hanem maradjon a cím továbbra is az EU új stratégiája Afganisztán számára. A második megjegyzésem a következő lenne. A tanácsban is szó esett a jelentésről, és volt a tanácsnak egyfajta stratégiája Afganisztánnal kapcsolatban, és a, ezzel a jelentés igazából nem foglalkozik egyszer hivatkozik a jelentés a tanács tervére, de mm, talán ezt, eh, ez nagyobb hangsúlyt kellene, hogy kapjon az egész jelentésben. Karl Bildt-et szeretném idézni, aki 2009-ben itt járt nálunk a szakbizottságban, és szerintem a jelentés, hát a jelentés is idézi Karl Bildt-et, de a tanács Afganisztánnal kapcsolatos cselekvési terve szerintem fontosabb, mint amit Karl Bildt mondott, tehát Karl Bildt idézés helyett jobb lenne egy kicsit többet foglalkozni a tanács akciótervével. Azután eh, az afganisztáni helyzetet eh, mindig a talibánnal összefüggésben kell néznünk. A jelentésben például az 57. bekezdésben azt olvashatjuk, hogy a talibánnak eh, sikerült betiltani az opium termesztést. Hát azt hiszem, hogy talán ez egy kicsit túl nagyvonalú a talibánnal kapcsolatban túl udvarias megállapítás. Az 59. bekezdéssel kapcsolatban pedig az a véleményem, hogy a Bush kormányzat, a Bush adminisztráció és az ópium problematika közötti kapcsolatot itt talán már nem kellene megemlíteni. Hol van már a Bush kormányzat? Már régóta nincsen, és még mindig túlzottan sokat foglalkozunk talán a Bush adminisztrációval. Erre nincs szükség. Talán most már inkább a jelennel kellene foglalkoznunk, és a jövővel, és nem a Bush adminisztrációt kellene már bírálnunk, hiszen ez most az EU új stratégiája Afganisztánnal kapcsolatban. És hogyha a jelentéstevő megengedi, akkor még egy kérdést is szeretnék neki feltenni. A 12. és a 13. bekezdésben tett megállapításainak mi a forrása, és mennyire biztonságosak ezek a források. Itt ugye azt írja a jelentés tevő, hogy a szegénység korlátozás, tehát 6000 ezer korlátozásával, visszaszorításával kapcsolatban egy heti háború költségeivel 6000 ezer iskolát lehetne létesíteni. Mennyire biztonságos forrásokból származnak ezek az információk? Ön is tudja, hogy a probléma nagyon komplex, és nagyon sokat kell tenni a szegénység elleni küzdelemben. Nem, talán nem ennyire egyszerű ez a helyzet. Nem értem, hogy hogyan jött ki ez a, ez a, ez a szám, milyen számításon alapul ez a 6000 iskola és egy hét háború. Összességében egy jó, kiegyensúlyozott jelentésre van szükség, az EU-Afganisztán politikája kell, hogy a vezér motivumunk legyen. Mi a mi, azaz az EU stratégiája Afganisztánnal kapcsolatban? Köszönöm szépen, Lajzer úr. Köszönöm, elnök úr. Véleményem szerint Pierre eh, Piro Arlaki jelentése jelentéséből kiderül, hogy nagyon nagy szakértelemmel és nagy tudásanyagra építve eh, írta meg a jelentését, és a mi észrevételeink jelentős részét is figyelembe vette, amit szeretnék megköszönni. A jelentés politikai irányultsága is nagyjából rendben van, négy súlypontot határoztunk meg, nemzetközi segítség, a békefolyamat, a rendőrök képzése és az ópium termesztés, a kábítószer termesztés elleni küzdelem. Az első pont nemzetközi támogatás kapcsán azt hiszem fontos megállapítanunk azt, hogy a nemzetközi támogatás nagyon széles körű, de mégis alig hozott eredményt, például a szegénység elleni küzdelemben, a e, gyermekhalandóságban, vagy az e, anyahalandóság e, területén. Ezért a hatékonyságot, illetve a hatékonyság hiányát kellene egyértelművé tenni, és hálás vagyok a példákért, amelyeket a 12. és a 13. bekezdésben olvashatunk. Ebből kiderül, hogy milyen sok pénzt pazarolunk el, és mennyivel hasznosabb dolgokra lehetne fordítani ezeket a pénzeket. A második súlypont a béke folyamat. Ezzel kapcsolatban világossá kell tenni, hogy a legfontosabb célt tulajdonképpen elértük, azaz sikerült az alkaidát eh, kiüldözni Afganisztánból, ez volt a legfontosabb cél. De a béke folyamat kapcsán továbbra is az afgán alkotmányra és az emberi jogok tiszteletbe tartására kell eh, fejezni a hangsúlyt, és az opium termesztés eh, megszüntetésére. A harmadik ponttal kapcsolatban világossá kell tennünk azt, hogy nem értük el a céljainkat. Konkrét számokra lenne szükség, de évek óta nem érjük el azokat a számokat, amelyeket az EU-pollal kapcsolatban célul tűztünk ki magunknak, és a tagállamok tulajdonképpen az EU-pollal rendőrök képzésével kapcsolatban kudarcot vallottak. A fejlesztési támogatás munkacsoportban világosra tettük, hogy mindenképpen szükséges egyértelműen külön választani a civil és a katonai támogatást továbbra is szükség van a civil támogatásra. Már 2001 előtt is eh, a, volt ilyen támogatás, és ez 2010 után is eh, meg kell, hogy maradjon. Minden segélyszervezet, akikkel konzultáltam, azt eh, mondták, hogy több ok miatt, az egyik ok a biztonsági helyzet, azt szeretnék, hogy világosan válasszuk külön a katonai és a civil támogatást. Egy alapvető probléma a korrupció elleni küzdelem. Ennek kapcsán látnunk kell, hogyha Afga- azt akarjuk, hogy Afganisztán, vagy úgy tekintjük, hogy Afganisztán egy önálló, független állam, és azt akarjuk, hogy az afgán emberekhez jussanak el a segélyek, a támogatások, akkor szükség van kontroll ellenőrző mechanizmusra, amelyel valóban hatékonyan lehet küzdeni a korrupció ellen. Hatékony ellenőrzési mechanizmusokra van tehát szükség, hogy leküzdjük a korrupciót. A béke folyamat kapcsán teljesen egyetértünk azzal, hogy a talibánnal tárgyalni kell de világos különbségeket kell tenni, hiszen a talibán 7-8 vagy 10 teljesen különböző politika irányultságú csoportból áll, vannak kemény vonalasak, fundamentalisták, de másik szélsőségen vannak olyan talibánok is, akik a, a, régi, akik a régiójukban megkerülhetetlenek, mert olyan szorosan kapcsolódnak a civil lakossághoz. Egy utolsó megjegyzésünk. A rendőri misszió kapcsán hát nagy fenntartásokkal kezelem azt a javaslatot, hogy a rendőri missziót helyezzük NATO parancsnoklás eh, alá. Itt is világosan külön kell választanunk a NATO misszióját és az EU jogállamiság felépítését segítő eh, misszióját. Az afgán stratégiával kapcsolatos jelentésben eh, Pakisztánról és Oroszországról többet kellene mondani, és Iránról is, hiszen Irán leg, Afganisztán legfontosabb szomszédos országa. Még érkeznek majd tőlünk észrevételek, javaslatok. Összességében azt hiszem, hogy egy helyes, jó politikai irányt követ ez a jelentés, és ezt Állaki kollégának nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, Neiser úr. Mayer úr, parancsoljon árnyék jelentéstevőként. Köszönöm szépen. Én is csatlakoznék a köszönetekhez. Az én frakcióm nevében is köszönöm a munkát Árlaki úrnak, nagyon pozitívan értékeli a jelentését az egész frakciónk. És azt hiszem, hogy nagyon jó, hogy eh, itt horizontokat, távlatokat és megoldásokat is felvázol ez a jelentés. Egy évvel ezelőtt tartott a Kairóban Obama emlök, elnök a eh, híres beszédét, aminek nagy visszhangja volt az arab világban. Eh, nem lehet feláldozni egy egész országot egy adott politika oltárán, és az Afganisztánban eddig nem sikerült elérni a kitűzött célokat. Tudjuk, hogy mi lett az európai támogatásokból is. 2011. júliusában pedig megkezdődik a hatalom átadása, a csapatok, az első amerikai csapat kivonás is elkezdődik. Petreus, az amerikai csapatok új vezetője, tábor, tábornok, a Petreus tábornok azt jelentette ki, hogy ez így lesz. De először júniust említették, de nagyon sok volt a merénylet és a haláleset, sok ezer ártatlan civil áldozatról kell beszámolnunk, és borzasztó nehéz ezt a helyzetet megoldani. A jelentés tevő szólt az EU eh, támogatásáról, 600 eh, eh, milliót az amerikai kongresszus felfüggesztette, az Afganisztánnak folyosított kétmilliárdos támogatást. Ennek a támogatásnak a nagy részét ugyanis a hadurak kapják, vagy hozzájuk jut el vagy másik része pedig eltűnik ott a korrupció útvesztőiben és dzsungelében. Ahogyan ön is mondta, az újjáépítési támogatása cél, és hogyha ezeket a pénzeket nem az újjáépítésre fordítják, akkor ebből a dzsungelből egyre nehezebb lesz megtalálni a kivezető utat. Nos, szerintem teljesen világos, hogy nem a katonai megoldás szószólója már Petreus tábornok sem, és véleménye szerint is minél több civil áldozata van, a villongásoknak annál több lesz a felkelő, hiszen a talibának akkor könnyebb lesz a sok polgári áldozatra hivatkozva új híveket toborozni. Hogyha valakinek a családját megölték a bombatámadások során, amerikai bombák áldozatai váltak, akkor persze sokkal könnyebb lesz a talibán számára, hogy új híveket toborozzon. Oroszország, Pakisztán, Kína, az arab világ fontos szereplők, és hogyha nem lesz velük párbeszéd, akkor nem lesz megoldás sem a helyzetre. Nem legitim tulajdonképpen az afgán kormány, a korrupció hálójában vergődik, teljesen átjárja minden ízében a korrupció, és az termesztés kapcsán biztosítani kell azt, hogy azok a pénzek, amelyek ezt a célt szolgálják, valóban el is jussanak, és és valóban erre a célra fordítsák a pénzeket. Kína, Pakisztán bevonása is nagyon fontos, a kasmíri konfliktus megoldását is említeni kell. Ez nagyon fontos, 2011 már itt van előttünk. 2011 lesz az az év, remélhetőleg, amikor megtaláljuk az alagútból kivezető utat, és remélhetőleg eh, sikerül eh, kivonni a csapatokat Afganisztánból, és a nemzetközi közösség hozzá tud járulni ahhoz, hogy megvalósuljon a tényleges újjáépítések, elkezdődjön a folytatódjon az újjáépítés. Szeretünk jó úton halad a jelentéstevő, és hogyha az EU szerény mértékben is hozzá tud járulni a megoldáshoz, amit Obama elnök szeretne megvalósítani, akkor ez mindenképpen üdvözlendő. Elnök Görec. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha egyetért vele, én a Fejlesztési Bizottság jelentéstevőjeként fejtem ki a véleményemet. Tehát én a mi bizottságunkat vezető elvek alapján fejtem ki a véleményemet. Előzetes megjegyzésként. Amikor az afgán kérdéssel foglalkozunk, akkor általában dögolt tábornokra szoktunk hivatkozni, aki azt mondja, hogy kelet felé egyszerű ötletekkel foglalkozunk. Minél több információnk van egy országról, annál kevésbé világos a helyzet számunkra. A Kabul úgy tűnik, mint egy város, amely normálisan működik, a körülményeket figyelembe véve, ez már nem is kicsi dolog. Tehát akik több év óta ott vannak Afganisztánban, azok nem tudom, hogy gondolják. Például a nők, akik olyan ruhákat veszenek, amelyeket nem engedélyeznek, tehát például amikor te, színházba mennek, és akkor a burkát, burkát leveszik, akkor ezek nagyon merész lépések. Tehát az afgánok tulajdonképpen a személyiségüket jobban érvényre viszik, ami a korábban nem volt lehetséges. Ugyanakkor nagyon kontrasztos a kép. Emlékszem Karzainak a 2004-es beszédére, én amikor védelmi miniszter voltam, akkor találkoztam vele. Azt mondta, hogy öt év múlva senkire sem lesz szükségünk, önellátók leszünk élelmeszerből, a nemzetközi segítségre nem lesz szükségünk. Nos, hát láthatjuk, hogy ennek mi az eredménye. Tehát Elsősorban az afgánok azok elég nagyot térvettek. Az az elv, hogy a fejlesztési együttműködés az tulajdonképpen a, a, a az, hogy a saját kezükbe helyezzük ők, ők legyenek a tulajdonosai a, például a, a, demokratikus fejledésnek. Hát nézzük meg a legutóbbi választásokat, hát tulajdonképpen bohozatról van szó. Kárzai magához ragadta a hatalmat, de hát nem a nép adta ehhez a jóváhagyását. Tehát azért van hatalmas különbség a kettő között. Nos, ezért mondom, hogy nem igen látjuk világosan a helyzetet. A humanitárius helyzet, amelyről szólt a Harlaki kolléga a bevezetésében is, a legjobb mutató az öt év alattiaknak a halál, halálozási rátája. És azt láthatjuk, hogy a háború óta ez javult. De az a kórházi infrastruktúra, az oktatás, az írástudatlanság alakulása azt jelenti, hogy tulajdonképpen e, négy gyerekből egy meghal az öt év alatt, öt éves kor alatt, tehát ez inkább azt jelenti az előzőekkel szemben, hogy nincsenek orvosok, nem olyan a helyzet, hogy a gyerekek ne haradnának meg. A korrupciót illetően ne felejtsük azért el, hogyha mi Afganisztánban élnénk, akkor tulajdonképpen mi is ugyanolyan korrupciós gyanúsak lennénk, mint az afgánok. Egyszerűen nem tudnánk másként megélni, mert a hónap közepén már nincsen az embernek pénze, tehát nem tud megélni a, a hónap többi részében. Tehát normális, hogy az emberek korrumpálódjanak. Tehát eh, van kétfajta korrupció, a, a predatoroknak, tehát a ragadozóknak a korrupciója, és a, azoknak, akik egyszerűen rákényszerülnek, hogy megélhessenek. Tehát eh, hogyha valaki magához kaparintja az országnak a, a javait, eh, hiszen korábban hatalmas vagyonokkal rendelkeztek a vezetők, tehát ez, ezt mondom én a, a rabadozóknak a korrupciájának, korrupciájának. Tehát ez egy ördögi kör, amiből borzasztóan nehéz kilépni Karzai tulajdonképpen aki Kabulban magához kaparintott minden hatalmat, nem igen lehet vele mit csinálni. Na most a katonai területen a humanitárius probléma merül fel. A humanitárius szervezetek számára a leginkább az a probléma, hogy nem látják előre az következő éveket. Tudják, hogy honna, ha elmennek valahonnan a katonák, akkor ott mit kell csinálni. De a négy problémát, azt két fázisban lehetne megoldani. Vannak uniformisban lévő, egyenruhában lévő humanitáriusok, és egyenruhán nem viselő humanitáriusok. Az elsők e, általában egy olyan alapítványt, egy civil szervezetet képviselnek, amelyek a nemzetközi humanitárius jogot tiszteletben tartják ezek a civil szervezetek, de hogyha őket beépítik a katonai szervezetekben, és vannak olyanok, amelyek nem hajlandók el, erre, tehát nem vállalják az államoknak a pénzügyi támogatását, hogy a semlegességüket ez ne veszélyeztesse. Például ez a Médecins Sans Frontier, tehát a határok nélküli orvosoknak a helyzete. Ugyanakkor vannak más humanitárius szervezetek, amelyeknek szüksége van a katonai védelemre, de akkor sem lehet őket egy kalap alá venni tehát óvatosnak kell lenni, és a véleményünkben is megfogalmaztuk ezt, hogy korlátozni kell a humanitárius akciókat, amelyek a katonai szervezetek keretében történnek, a lehető legkisebbre. Tehát akkor nem lehetne csak kivételes esetekben a katonákon, katonaságon keresztül humanitárius segítséget nyújtani ugyanis a, ott helyben a háborús helyzet mindig közel van, és a, ha humanitárius szervezeteket a katonaságba asszimilálják, akkor a, ugye az az ellenségek, az nyilván az ellenség nem fog különbséget tenni, hogy most ez egy e, e, milyen fajta humanitárius szervezet. Árlaki úr említette a kábítószert is, ami azt mutatja, hogy képtelenek vagyunk a mezőgazdaságnak alternatívákat felkínálni. Ismerni kellene a kábítószer kereskedőknek a rendszerét, tehát hogy mit adnak a, a termelőknek, tehát nyilvánvalóan megfizetik a heroin, az ópium termesztést a, a parasztoknak. Tehát erre vannak lehetőségek, ugyanakkor nincsenek eszközök arra, hogy megváltoztassuk a termelési szokásait a gazdálkodóknak. Nos, tehát fontos, hogy hatékony legyen a fejlesztési segítség én mindent hallok, és annak az ellenkezőt is hallok. A, ott helyben fantasztikus munkát végeznek, és nagyon sok humanitárius munkatárs hal meg ott helyben, tehát meg kell emelnünk a kalapokat, kalapunkat előttünk. Hát a kérdés az, hogy hatékony a munkájuk. Bizonyos esetekben igen nem szabad, hogy ezt a képet elhomályosítsa az afganisztáni helyzetről szóló tudósítás. Nos, az, hogy most mennyire sikerül magukévá tenni a különböző megoldásokat ott helyben, az nagyon csalódást okozó helyzet, ugyanis ez egy gazdag ország. Persze a korrupció az tönkreteszi ezt az egészet, bizonytalanság van, tehát tulajdonképpen a, a lehetőségek olyanok, hogy sikerülni kellene. De tulajdonképpen a, a mi tapasztalataink azok, mint az oroszoké voltak annak idején, hogy itt az ellen, ellenállók, azok nem igazán kívánatos ellenállók. Tehát nagyon nehéz dolgunk van. Ott vannak ugye a rendőrök, akik aztán csatlakoznak a, a talibánokhoz. Nem tudom, hogy lehetnek-e mérsékelt talibánok tehát itt is mindenféle lehetőséget megpróbálunk annak a reményében, hogy minél hamarabb ott hagyhatjuk Afganisztánt. Tehát fontos, hogy akik ott maradnak, azok folytathassák a munkájukat. Nos, voltak javaslataink, mint a vélemények során ez szokott lenni, 10-12 javaslatunk lehet, mi 11-et fűztünk hozzá. Nem tudjuk, hogy mi történhet Afganisztánban. Ha visszatekintünk, és elnök úr, aki szintén védelmi miniszter volt, mint én is, ez már jó referencia mindkettőnk számára, láthattuk, hogy az elején megkülönböztetést tettünk a az enduring freedom, tehát a tartós szabadság, és amikor ezt belevettük egy másikba, akkor a, az, a a polgári és a katonai erőket tulajdonképpen összefontuk, és ez problémát okozott. És a, a, a, a, hat, a katonaság ugyan ragyogó munkát vesz, végez, tehát a civil lakosságot kellene megvédeniük, de azért ne keverjük össze azzal, hogy mi lenne igazából a feladatuk. Tehát nem vagyok igazából optimista ezzel a helyzettel kapcsolatban. Köszönöm. Thank you, Charles. Köszönöm szépen, Charles. Ha az ember egy kicsit tovább él, annak az egyik előnye az, hogy könnyebben tudja megítélni, hogy igaza van vagy sem, de egyetértek, hogy az elvárások nagyon eltérőek. Most pedig Weigel úré a szó, parancsoljon. Spoštovani predsedujoči, ko sem roko... Elnök úr, amikor felemeltem a kezem, nem gondoltam, hogy ennyire gazdag uh, vitát élhetünk el. Tehát nagyon sok dolog, amit el akartam mondani, már elhangzott. Ezeket nem is ismétlem. Itt most egy rendkívül gazdag jelentéssel van dolgunk, amely a jövőbe tekint politikai szempontból is. Szeretnék ahhoz, azokhoz csatlakozni, akik köszönetet mondtak aki kollégának beszámolójáért és azért a dokumentumért. Ez a dokumentum egy kihívás, nagyon sok információt tartalmaz, olyanokat is, amelyekről gyakran nem akarunk szót ejteni, amiket el akarunk rejteni. Hogyha csak általánosan mutatjuk be Afganisztán helyzetét. Ezzel szemben nagyon fontos számomra, hogy Afganisztánban Noha nagyon költséges a nemzetközi köteleze, közösség kötelezettségvállalása, és sok szervezeté. Nos, mindenek ellenére a helyzet Afganisztánban egyre romlik, nem pedig javul. És egy másik megállapítás, hogy nagyon sok dolog, amit a nemzetközi közösség Afganisztánban beruház, például források, Nos, ezeket egészen egyszerűen nem lehet nyomon követni, így például az európai források helyzete is ez. A saját házunk táján kellett ellenőrizni ezeket a dolgokat az európai intézményeknél, annak érdekében, hogy a jövőben az európai intézmények világos képet szolgáltassanak számunkra arról, arról, hogy az európai forrásokat, a mi forrásainkat hogyan használják fel Afganisztánban. Két vagy három kezdeményezésre szeretnék koncentrálni, ami a jelentés végső formába öntését illeti. Azt hiszem, hogy egy meghallgatást kellene szerveznünk, azon személyek, szereplők részvételével, akik az elmúlt években Afganisztánban különböző missziókat végeztek, különböző feladatokat láttak el, például akik részt vettek a rendőrség képzésében, humanitárius fejlesztési projektekben vettek részt, és a többi. Azt hiszem, hogy az ő tanulvallomásuk, az ő beszámolóik segíthetnek abban, hogy világosabban lássuk a helyzetet Afganisztánban, és úgy vélem, hogy az Európai Parlament ideális helyszín lenne egy objektív vita megrendezésére, és így objektív képet kaphatnánk az, az, az afganisztáni helyzetről. A másik dolog pedig az, hogy azt javasolom, hogy a jelentésben legalább egy ponton utaljunk arra a kapcsolatra, ami fennel az afganisztáni helyzet és a közel-keleti válság között. Hiszen a közel-kelet a terrorizmus kiinduló pontja, itt született az Al-Qaida, és most ezen a szintéren erősödik. Tehát ezt a kapcsolatot mindenképpen ki kellene emelni a jelentésben is. Másrésztről, másrésztről az Al-Qaida közel-keleten kezdett erősödni, és azt hiszem, hogy erről a szempontról nem szabad megfeledkeznünk. A közel helyzete még mindig megoldatlan, ez egy akut probléma a manapság is, nem csupán a régió szemére szűkebb értelemben, hanem mindez a hatás Irán és Irak irányába is kiterjed. És egy utolsó szempont, Úgy vélem, hogy a a által kijelölt irányvonal megfelelő megközelítése az afgán problémának kijelöli a ö, szomszédos országokkal és az egész régióval való együttműködés irányát. Azt hiszem, hogy egy regionális megközelítésre van szükség, hogy a nemzetközi közösséget is jobban elfogadja az afgán lakosság. és az is fontos, hogy az, am, hogy az amerikai és az európai humanitárius segítségnyújtókban ne megszálló hatalmat lásson az afgán lakosság. Ezt a bizalmat tehet növelni kell. Köszönöm a figyelmet. Mauro úr. Sí, grazie, presidente. Köszönöm, elnök úr. Azt hiszem, hogy a vita átfogó jellege megmutatja, hogy nagyon mélyen érint minket ez a jelentés, azon egyszerű oknál fogva, hogy fontos számunkra a világ sorsa ezen a háborús szintéren is. Nos, ez az ok, ami, a, ami miatt nagyon sok felszólaló úgy tűnik, hogy szinte újra írná legszívesebben a úr jelentését. Azt hiszem, hogy mindenki hozzá kíván járulni ez a munkához, ami már önmagában figyelemre méltó, és nagyon széles körű elemzést tartalmaz az, az afgán helyzetről. Egyes pontokkal egyetértek a jelentésben, másokkal nem, de röviden két megjegyzést tennék érdemi kérdésekkel kapcsolatban, amelyek nem annyira az elemzést érintik, hanem inkább a javaslatokat. Az első dolog a nemzetközi segélyekkel kapcsolatos én jártam már a Költségvetési Szakbizottsággal Afganisztánban az elmúlt ciklusban, és ez egy nagyon súlyos probléma, csak azt jegyezném meg, hogy a kolléga által javasolt alternatíva, tehát az, hogy a nemzetközi segélyeket inkább nemzetközi szervezeteken keresztül osszák, bocsássák rendelkezésre. Nos, ennek vannak, itt emellett vannak érvek és ellenérvek. A jelenlegi kormány helyzetét és működésmódját figyelembe véve. Nos, azt hiszem, hogy ebben az esetben a jelentéstevővel egyetértve, esetleg módosítók révén opciók különböző opciók együttesét kellene kialakítani, amelyek figyelembe veszik az eredményeket, amelyeket egyes ONG-k elértek, de vannak olyan ö, szervezetek, amelyeket nem ö, veszünk figyelembe, akik azonban sokkal jobban tudtak kórházakat építeni, iskolákat építeni, utakat vagy hidakat építeni, tehát konkrét kezdeményezéseket foganatosítottak Afganisztánban, tehát egyes haderők, fegyveres erők hozzájárulására gondolok, különösen európaiakéra, akik sokkal megbízhatóbbnak bizonyultak, mint mások. Tehát talán jó lenne a javaslatok részében összpontosítani arra, hogy hogyan lehet a katonai és a civil kezdeményezéseket összefogni ezen a területen. A másik kérdés, a kebitusszer kérdése, Arlaki úr által felvetett terv, ez az öt éves terv, nagyon érdekesnek tűnik számomra, de hogyha van egy olyan ok, ami miatt Afganisztánban kell lenni, az pontosan ez. Azaz, hogy nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ez a rengeteg instabilitás, amely kapcsolódik a terrorizmushoz bizonyosan, amely Afganisztánban ered. Nos, tehát van még egy olyan ok, amit láthatunk minden nap, tapasztalhatunk utcáinkon, ö, otthonainkban, hiszen ö, egy, több mint egymillió ember ö, kábítószerfüggő, és az pontosan ehhez a területhez kapcsolódik, tehát Afganisztánhoz. Tehát éppen ezért ö, érdemes lenne további módosítókkal hozzájárulni egy ilyen fajta irányvonal megerősítéséhez, ami már alapjában jónak tűnik számomra. Hvala lepa, gospod predsednik. Rad bi Tala úr. Uh, Gratulálni szeretnék, és köszönetet mondani Árlaki kollégának a dokumentumért és a javaslatokért. Azt hiszem, hogy az elemzése nagyon helyes. Egy kulcskérdés az most, hogy mit tegyünk. Ez itt a kérdés, ezen helyes elemzés alapján. Egy konkrét javaslattal élnék. Úgy vélem, hogy ez a téma egy olyan téma, hogyha együttműködünk az amerikai kongresszussal és az orosz parlamenttel, akkor azt hiszem, hogy ez mindenféleképpen szükséges. Egy ilyen jó dokumentum alapján fel kellene venni velük a kapcsolatot, hogy konzultáljunk mindkét parlamenttel, mind az amerikaival, mind pedig az orosz parlamenttel, és tudjuk, hogy a kongresszus körében is növekszik az elégedetlenség az afgán misszióval kapcsolatosan, tehát úgy véljük, hogy Obama elnök abba a csapdába esett, amelyet elődje készített még, és együtt kell most megtalálnunk azon lehetőségeket, hogy Afganisztánból kivonuljunk, Köszönöm. Yes. Thank you. The problem is... Köszönöm szépen. A probléma az, hogy valószínűleg megkezdődik a csapatok kivonása, közben az állam építése is folyik, de lehet, hogy közben győzelmet valamelyik fél ki, kiáltja. Kopászony. Mindenek előtt szeretnék én is gratulálni Árláki kollégának, képviselőtársamnak, ezért a nagyon világos és tisztességes, ehhez a világos és tisztességes szöveghez. Nagyon őszinte a jelentés. Látnunk kell, hogy Afganisztán aztán nagyon sokat köszönhet, sokkal tartozik Obama elnöknek és Európának. Obama elnök megígérte, hogy meg fogja nyerni ezt a háborút, ez a választási kampányának fontos eleme volt, és azt is bejelentette, hogy a csapatok visszavonását legalábbis el fogja kezdeni. Eh, hogy a NATO csapatok, ami lesz, azt még nem tudjuk. Nagyon súlyos a eh, helyzet Afganisztánban. Az EU és a nemzetközi közösség a csaláson alapuló választások után csak nagyon eh, fél szívvel támogatta Karzai elnököt. És úgy tudom, hogy az országban viszont Kárza ez egyetlen tartunk. Rengeteg warlord, ilyen hadurak találhatók az országban, és a nők is sok olyan rendkívül súlyos problémával küzdenek, amelyet a kárzai kormányzat nem tud megoldani. De ugyan Arlaki úr is ezt jelezte a jelentésben, én is a szegénységet tartom a legsúlyosabb problémának. Annak ellenére, hogy nagyon sok támogatás érkezett a szegénység leküzdésére, ez továbbra is nagyon súlyos probléma. És egy Afganisztán továbbra is az EU és a nemzetközi közösség számára egy fekete lyuk, amiben eltűnnek a pénzek. Ezért mindenképpen új stratégiára van szükség. Az EU-nak még egy indoka is van, hogy különösen nagy figyelmet fordítson Afganisztánra, ez pedig az EUPOL misszió ezért is szükség van egy új stratégiára. Itt nem csak a biztonság területén, hanem egy integrált, komplex megoldást kell találnunk Afganisztán jövőjére stratégiára van szükség ahhoz is, hogy kiemeljük, segítsük kiemelni Afganisztánt a szegénységből. És egy világos üzenetet kell megfogalmaznunk Kárzáj elnök számára is. Nagyon sok a probléma persze, a, és mindenkinek fel kell vállalni a saját felelősségét, civil szervezeteknek, kormányzatoknak, az egész nemzetközi közösségnek, de azt hiszem, hogy nem szabad túl kedvesen szólnunk kár, vagy kommunikálnunk Kárzai elnökkel, hiszen nem moshatja kezeit, fel, nem menekülhet a felelősség elől, a jelenlegi helyzet kapcsán nagyon nagy a felelőssége. Azt hiszem, hogy ez jelentés nagyon jó alapja lesz a vitának. Nem volt elég időnk arra, hogy még jó módosítókat terjesszünk be, de világos üzenetet kell megfogalmaznunk Afganisztán, az afgán elnök számára világosá kell tennünk azt, hogy egyértelmű álláspontunk lesz, és nem kötünk túl, túlzott kompromisszumot. Köszönöm. Úgy vélem, hogy Árlaki úrnak csak gratulálhatunk. Először is azt illetően, amit ebben a jelentésben javasolt, másrészt köszönetet kell mondanunk, hogy ennyire intenzív kötelezettséget vállalt, és megközelítése pedig nem hagyományos eltér az intézmények hagyományos megközelítésétől, amit eddig az intézmények gyakoroltak. Korábban nem volt elég elképzelés, és az eddigi gyakorlatunk nem volt hatékony. Ez a jelentés átfogó, lehetővé teszi az elmélyült vitát, nem csupán a jelenlegi helyzetről, hanem a következményeket illetően, a válság következményeit illetően, illetve a válságból való kilábalást illetően. Táler kollégá által mondatokhoz kapcsolódva ez egy alkalom az együttműködésre az orosz Dumával és az amerikai kongresszussal. Azonban nem ismerek olyan országot, olyan államot, amelynek a katonái Afganisztánban vannak, ahol a közvéleményes a parlament ne aggódna ezen bevetés miatt mert nem lehet látni még az alagút végét. Éppen ezért azt javaslom, hogy a koordinátorok talán egy kezdeményezésre gondolkodjanak el, hogy az Európai Parlament legyen vendéglátója egy Afganisztánról szóló vitának, és ezen vitához meghívnánk valamennyi nemzeti parlament képviselőit is. Nagy aggodalom uralkodik ezt illetően, és nagyon sok új jó elképzelés születhetne. A második pont ebben az összefüggésben emlékeztetni szeretnék arra, hogy csak néhány hónappal ezelőtt rendeztünk itt egy meghallgatást a, azon képviselőink részletelével, akik Afganisztánba utaztak. Az afganisztáni problémák bonyolultsága okán azt hiszem, hogy ragaszkodnunk kell ahhoz, hogy az Európai Unió afganisztáni képviselői rendszeresen beszámoljanak nekünk az ott zajló eseményekről. És hogy itt az Európai Parlamentben egy interdisziplináris megközelítést alkalmazzunk, hiszen nem elegendő, hogy csak itt a külügyi szakbizottságban, vagy a biztonság és védelem politikai albizottságban vitázzunk erről. Nem, a Libe szakbizottságban is vitázni kell erről, valamint a fejlesztés politikai szakbizottságban itt a parlamenten belül is több koordinációra van szükség, hogy javaslataink hatékonyabbak lehessenek. Talán egy utolsó gondolat még. Helyes, hogy a parlament foglalkozik ezzel a témával, de Afganisztánnal összefüggésben egy világos és hatékony háromoldalú egyeztetésre van szüksége a tanács, a bizottság és a parlament részvételével. Amíg nem létezik ez a háromszög, addig továbbra is sikertelenek leszünk. Ami elmélt vitánkból kiviláglik, az az, hogy a parlamentnek hatalmas lehetőségei vannak, hogy hozzájáruljon ezen probléma megoldásához, hogy hatékonyabban szembesülhessünk az afganisztáni kihívásokkal, hogy megoldásokat találhassunk, amelyek több optimizmus adnak alkalmat. Koherencia ott helyben azt hiszem, hogy jó lenne még több példát hallanunk erre. Most pedig a bizottság képviseletében vagy David Tier, vagy pedig Paul Turner urat kérdezem, hogyha kívánnak hozzászólni, akkor azt most tegyék meg. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a szót. Nagyon érdekes és nagy kicsit provokatív jelentés, megpróbálunk mi is szerényen hozzájárulni a mi információinkkal a raportőr munkájához. Azt hiszem, kicsit a felszín alá kell mennünk. És mindenek előtt el kell ismernünk azt, hogy az EU önmagában nincs olyan helyzetben, hogy meghatározza, mi történjen a jövőben Afganisztánnal. Csak néhány rövid megjegyzést hagy tegyek maga a gondolat, hogy legyen egy új stratégia. Nos, eh, természetesen létezik már egy stratégia, amelyet támogat az afgán kormány és az egész nemzetközi közösség. Ez az afgán eh, nemzeti fejlesztési stratégia 2008-tól 2013-ig terjedő időszakra, és ez az alapja eh, ez volt az alapja a kabuli konferenciának és az afgán álláspont kialakításának. Tavaly októberben az EU elfogadott egy cselekvési tervet, és eh, ezzel megpróbáljuk az egyik legfontosabb eh, problémát megoldani, amiről a jelentés is említést tesz, ez pedig az, hogy nincs elég eh, koherencia, nem kielégítő a koherencia. Sajnos itt nem sikerült nagy előrelépést tenni. És ennek eredménye ez a kék füzet, amit átadok a jelentés tevőnek, és hát bárkinek, akit ez érdekel a szakbizottságban. Ebben a könyvecskében először foglalkozunk azzal, hogy hova tűnnek, hova kerülnek a e, civil építés támogatását célzó pénzek. Azután valóban nagyon nehéz e, meghatározunk, hogy e, hol tartunk, hogy X pontról eljutottunk Y-ig, hiszen az ország nagyon nagy része tulajdonképpen a felkelők kezén van, és jelenleg nagyon nehéz tulajdonképpen több ok miatt még utazgatni is az országban. Másodszorban mi, és akkor, és akkor most az EU-ra gondolok, nem rendelkezünk elég emberrel, aki ott helyszínben figyelni az eseményeket. Harmadsorban az tény, hogy biztonság nélkül nem látom azt, hogy a felek miért adnák fel a kábítószer csempészetre kialakult hálózatot. Itt a bűnüldöző szervek munkájára lenne szükség az egész országban, hogyha kézben akarnánk, akarjuk tartani ezt a helyzetet, vagy ellenőrizni akarjuk a helyzetet, és itt a szomszédok támogatására is szükség van, a hát kereskedelem, a tranzit kapcsán az ő szerepük ugyanis nagyon fontos. Úgy gondoljuk, hogyha kormányzati csatornákon vagy a trustfundokon keresztül koncentráltabban folyosítják a támogatásokat, itt az EU és a Világbank támogatja ezt, akkor könnyebb lesz nyomon követni a pénzek útját. Jelenleg ezeken a csatornákon történik a pénzek 50%-ának a folyosítása, és ezt az arányt szeretnénk növelni. Mondanék néhány számot a az egészségügyi állapotok, a, a csecsemő halandósággal, az oktatással kapcsolatban. Nos, ez a számok tulajdonképpen jók. Itt most nem mondhatom eh, azt, hogy eh, hát eh, kezemet a szívemre téve, hogy minden adat százszázalékosan, biztosan igaz, de miután azért sokat konzultáltunk az Afganisztánban tevékenykedő civil szervezetekkel, úgy tűnik, hogy az egészségügyi ellátás sok sokkal jobb, mint amilyen a talibán uralma alatt volt, ugyanis akkor nem létezett eh, egészségügyi ellátás. Most úgy gondoljuk, hogy a lakosság 80%-ára kiterjed az elsőleges egészségügyi ellátás, eh, a USAID, az LK és a Világbank eh, együttműködésének az eredményeképpen. És szerintünk 6 millió fiú és lány jár iskolába, ennek a töredéke járt csak iskolába a Talibán idején. Kábítószer. Hát persze, ez az egyik legsúlyosabb probléma, de ne feledkezzünk meg arról sem, hogy jelenleg véleményünk szerint, és ez az ENSZ fejlesztési szervezetének az adata, csak öt tartományban folyik kábítószer termesztés. Hát persze ez nem jelenti azt, hogy a jövőben nem változik a helyzet a körülmények, különösen a biztonsági körülmények változása esetén. De emlékezünk arra, hogy a Helmeni tartomány a termesztés központja, és most pont ott zajlanak a legnagyobb harcok. Egyébként attól tartok, hogy hát Oroszország nagyon hangosan szól mindig a kábítószer ügyekben, de nem tesz sokat a kábítószer csempészet ellen. Persze a probléma lényege az országban, országon belül van és ennek a problémának a megoldásához az lenne szükség, hogy elkezdjen nőni a gazdaság, nem, szükség, nem csak a mezőgazdaság, hanem a összességében a mezőgazdasági területeken kívül is, és a növekedés miatt, növekedés kapcsán alternatív lehetőségek támadnának, hogy a mágtermesztés mellett másból is meg lehetne élni. Tehát mindenképpen a növekedés az egyetlen út, ahhoz, hogy az afgán állam bevételei is nőjenek, növekedjenek, hiszen jelenleg az afgán állam teljesen csak a nemzetközi támogatástól függ pénzügyileg. A bizonytalanság, a kormányzás hiánya a korrupció melegágya, és nem fordítva. A jelentés foglalkozik még több fontos el a béke folyamattal például. Természetesen békére szükség van a szegénység leküzdése érdekében is, de mi azt is mondjuk, hogy ezért feltételeket kell támasztanunk. Nem fogadjuk el a béke minden áron formulát. Hogy lehet a ugye csatamezőn is győzelmet aratni. Két nyomvonalon haladunk a megoldás felé. Egyrészt ott van Kárzai elnökkel folytatott együttműködés, és a e, felkelőket mindenképpen katonai nyomás alá akarjuk helyezni. Kérdés az, hogy katonai erő nélkül tudunk előre lépni. E, még erre most én nem kívánok választ adni, de az EU olyan helyzetben lesz, hogy a következő két-három évben sok tagállam visszavonja a csapatait. És a közelmúltban a brit miniszterelnök öt évre korlátozta az Egyesült Királyság katonai részvételét Afganisztánban ez a keret, öt év, ez egy teljesen más időbeni keret, mint az, ami a fejlesztési szakértők szerint szükséges ahhoz, hogy az ország fejlődhessen, hiszen egy olyan helyzetben levő ország, mint amilyen Afganisztán. Röviden, hatékony kormányzás, erre is a válasz, de hát erre sokkal, ehhez sokkal több időre lesz szükség, mint ami a katonai kérdések kapcsán felmerülő időtáv te is beszéljünk 2011-ről. Szeretnék korrigálni egy hibás nézetet, elnök úr. Itt elhangzott, hogy felfüggesztettük a támogatásunkat. Ez nem igaz, nem függesztettük fel. Ennek egy hátterében egy félreértés áll egy újságíró, nak mondott valamit a delegáció vezetője Afganisztánban. Mi csak azt mondtuk, hogy még várunk, mielőtt miatt kijönne a következő három éves stratégiánk, a jelenlegi fejlesztési programunk második része, tehát várunk addig, amíg megszületnek a kabuli konferencia eredményei, de arról szó sem volt, hogy felfüggesztjük a támogatást. Rusacka úr, a delegáció vezetője, egyébként együtt működik Szilvil úrral, a NATO polgári ügyek képviselőjével, és Unama Demisztúra úrral, aki az ENSZ képviselője, és megpróbálják megteremteni azt a koherenciát, ami talán a múltban hiányzott a fejlesztési, civil, illetve a katonai oldal között. Nagyon sok tagállam küldött támogatást, és ez nem volt meg mindig a koordináció. Szeretném világossá tenni, hogy a különböző nézetek, amelyek körbejárnak, azok nem pontosak. Ez nagyon fontos politikai döntés lenne, hogyha ez megtörténne. Nem tudjuk, hogy most bürokratikusan ezt feltételezzük, hogy meghozták-e, vagy nem. Tehát ezért nagyon jó, hogyha kijavít bennünket. Nos, akkor Árlaki úr összefoglalja. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a kollégáknak, hogy mélyrehatóan elemezték ezt a témát. Ez tulajdonképpen szokatlan néha ilyen fontos témákkal kapcsolatban, mint ez. Épp ezért nagyon örülök, hogy én kezdeményezhettem, hogy Afganisztánnal kapcsolatban kemény kérdéseket is megvitathattunk. A parlament ez egy politikai színpad, a parlament és a tanács az a két politikai testület, amelynek a feladata az, hogy beszéljünk a politikáról, a hosszú táviról is, és nem szabad elkerülni a nehéz kérdéseket. Épp ezért megpróbálom a legtöbb, megpróbálok kitérni a legtöbb kérdésre, és a kritikusakra elsősorban. Először is, elnök úr, az ön megjegyzése arról, hogy a mák eh, eh, termesztés olyan országokban, ahol a kormány eh, működik, sikeres volt, és ha Afganisztánban ugyanezt megtenni, ahol gyönge a kormány, probléma. Nos, a mágtermesztést olyan területeken sikerült megvalósítani, ahol nehéz volt a kormánynak elérni a a területeket általában olyan beáramló csapartok tartották kezükbe ezeket, amelyek ott gyakorolták a hatalmat, és a nemzetközi közösségnek mégis sikerült ezt a termesztést megakadályozni. Pakisztán az utolsó példa erre. Az ENSZ 20 évig működött együtt a, a pakisztáni kormányjal, hogy a határterületeken ezt a problémát megoldja. Én az utolsó fázisában vettem részre, e, részt ennek a munkának, és nagy összegeket fordítottak erre és Afganisztán előtt Pakisztán volt a fő szállítója az opiumnak. Nos, a források korábban ö, alacsonyak voltak, emlékszem, hogy 30 évvel ezelőtt, amikor én is ezzel foglalkoztam Pakisztánban, akkor csak 25 millió fordítottak erre. Ma hatalmas összegek állnak rendelkezésre, és ezekkel az összegekkel hatalmas változtatásokat eszközölhetnénk. De miért 5 év kell arra, hogy ezt megvalósítsuk. Ugyanis eh, ahhoz, hogy egy termesztőnek eh, megérje, hogy eh, ne termesszen mákot, az azt jelenti, hogy 500 millió kell, hogy rendelkezésre álljon, már pedig ez megvan. A nemzetközi szervezetek is azt mondják, hogy csak öt olyan megye van, ahol ö, mákot termelnek, ez azt jelenti, hogy koncentrálhatjuk erőfeszítéseinket ezekre a területekre. Fontos nem elfelejteni, hogy kevesebb, mint 2%-át foglalja el az opium termesztés a, a, ter, a, a termőföldeknek, szántóföldeknek. Ez tulajdonképpen kis része az országnak. És hogyha a nemzetközi közösség óvatosan, gondosan fektet ebbe bele, akkor meg lehet oldani ezt a kérdést a jelentésemben mondom, hogy, hogy az amerikaiak csak 1,2 milliárd, 1,2 milliárd dollárt költöttek el, és semmi eredményt nem értek el. Tehát azért, ha nem akarjuk ezt a hibát elkövetni, akkor újra, akkor Európának cselekednie kell, és nagy szerepünk van, és vezető szerepet is játszhatunk, és az amerikaiaknak meg lehet mondani, hogy milyen hibákat követtek el, és nekünk nem kell őket követni, hanem partnerként kell fellépnünk, és segítenünk kell, és pedig úgy, hogy megemlítsük nekik, hogy milyen hibákat követtek el. Nikol kolléganő említette a nők problémáját, és hogy a nők kérdését is hangsúlyozzam a jelentésben. Tulajdonképpen, amit belevettem már, az az ő segítségével történt. És szerintem valóban a folyamat központ, középpontjába kell a női ügyek kérdését tenni. Én sok éven át foglalkoztam, a, volt, álltam kapcsolatban a talibánokkal, és amikor tárgyalások folynak, és világosak a feltételek, akkor el lehet érni ezeket a, a kérdéseket. Afganisztán érdekes ország, és szerintem a békefolyamat a demokráciát és az emberi jogokat megőrizheti, ha gondosan tesszük ezt. A talabának tudatában vannak annak, hogy sosem fogják megnyerni a háborút Afganisztánban. Amikor legutóbb jártam Afganisztánban, akkor beszéltem olyanokkal, akik közel állnak az, a talibánokhoz, és ők mondták, hogy nem hisznek abban, hogy megnyérik a háborút. És a nemzetközi közösség is ott maradhat hosszú ideig, mint ahogy más országban is megtettük ezt. Tehát irreális részükről, hogyha úgy gondolják, hogy ők győzhetnek. Ugyanakkor nem szabad azt hinnünk, hogy sikerül megnyernünk a háborút Afganisztánban. Én beszéltem a, a katonákkal is, a nemzeti missziók vezetőivel, és mindannyian azt mondták, hogy a békére, az átmeneti időszakra készülnek, tehát ők sem hiszik, hogy, hogy győzhetnek. Tehát nekünk sem kellene ezt hinnünk. Péter úr megjegyzését illetően. Nem tudom, hogy ez a cím, ez a EU stratégia most eltűnt, tehát most csak azt látom, hogy afganisztáni stratégia, tehát számomra nem jelent problémát, hogy az EU-t megint beletegyük. Tehát először rá kell mutatni, hogy mi az európai érdek Afganisztánban, és aztán meg lehet vizsgálni, hogy mit lehet tenni. Hát ezt könnyű kijavítani. Én a Bild előadást szó szerint idéztem az Afetnél tartott előadását. Én szerintem nem vagyok túl nagy lelkű a talabánunkkal kapcsolatban, hiszen abban a fejezetben, ahol a mák természtésről beszélek, akkor én is arról beszélek, hogy kötelezni kell a talibánokat, hogy állítsák le az opium termelést, a mák termelést. Öt évbe telt nekünk, hogy elszigeteljük a, politiká, a talibánokat, politikai szempontból Turkmenisztánnal is, tehát amikor a saját embereiktől elszigeteltük őket, akkor, és itt, itt két Egyesült Nemzetek szankcióról is beszélek, és a másodiknál aztán engedelmeskedtek a mágtermesztési til, tilalomnak. És 2001-ben, amikor az amerikaiak Kabulban voltak, akkor nem volt nyílt mágtermesztés, és ez ennek a, a nyomásnak köszönheti. És ma nincs oka annak, hogyha nagyobb politikai nyomással és megfelelő forrásokkal ne érnénk el ugyanazt az eredményt és a közvetettők tulajdonképpen sokkal többet segíthetnek ma. Nem tetszik az 59-es bekezdés, de hát ezeket könnyedén megoldhatjuk. Tehát ez nem egy lényeges bekezdés, meg lehet változtatni. A háborúval kapcsolatos adatok, tehát hogy mennyibe kerül a háború, meg az, a szegénység felszámolása valószínűleg alulbecsült. Ugyanis a kongresszusnak a legutóbbi adatai szerint itt öt úgy mondják, hogy öt napos háborúra lenne szükség az ópiumtermelés felszámolására. És a Pentagon nem olyan régen azt mondta, hogy egy gallon dízel 400 dollárba kerül, tehát hogy ezt elszállítsák az Afganisztánban lévő hadseregnek, ez hatalmas költséget jelent, hogyha ezt hozzáteszik a többi költséghez, akkor ez hatalmas összegekre emelkedik, az afgán GDP-nek négyszerese. De én az új stratégiára koncentrálok. Hogyha más megjegyzéseik is lennének, akkor amit szükséges megváltoztatok, hogy olyan irányba menjünk el, amit szeretnének. Naiger úrnak a megjegyzése a katonai és a polgári támogatás segély megkülönböztetését illetően, ezzel én egyetértek teljesen. Sőt, amikor az, a Herati, a olasz segélyről van szó, akkor én nem egyet, értek egyet, hogy a katonákat is bevonják a segély osztásában, de mégis ez az egyetlen példa arra, hogy sem korrupció, sem pazarlás nem történt, és az afgánokat is belevonták, afgán vállalkozásokat is. Én a PRT alt osztott pénteket, azokat szeretném polgári csatornákon keresztül kiosztani, nem katonaiakon, de azért vannak vannak néha különleges helyzetekben jogosultsága van annak, hogy bevonják a katonákat is. Egyetértek azzal is, hogy a régiókat vonjuk be. Valaki más is ugyanezt javasolta, és más régiókat, tehát Pakisztán, Oroszország, India, Kína bevonása. Ez egy második lehetőség az afgán válság megoldására. Azt hiszem, hogy azon államoknak, mint az Egyesült Államok, akiknek sok érdeke fűződik Afganisztánhoz, azoknak a bevonása fontos, de azokat is be kell vonni, akiknek például a szomszédai Afganisztánnak azokat is be kell vonni, ugyanakkor nem szabad össze, visszatérni a 90-es évekhez, amikor a területnek az összes országa, az irániak, stb. azok csatatérré változtatták Afganisztán, tehát az oroszok, az amerikaiak, az indiaiak, a pakisztániak, a talibának, és mindenki a saját játékát játszotta. Tehát ezt el kell kerülni, és épp ezért nem vettem be ezt a témát eh, a jelentésbe, mert ez nagyon bonyolult kérdés, és megoszthatja az embereket. Tehát senkinek lenne szabad beavatkozni a Afganisztán belső ügyeibe. Ezt hangsúlyoztam. Tehát ne diktáljuk a, a szakpolitikákat, de a többi országnak sem szabad a 90-es évi vége felé gyakorolt politikát folytatni. Meyer úr, egyetértek önnel, hogy megint csak mondta, hogy a régiót is vonjuk be, és és az amerikai vezető legutóbbi nyilatkozatai nem nagyon segítőkészek, hiszen ő azt mondta, hogy egy katonai megoldás lehetséges Afganisztánnal kapcsolatban. Most már nem katonai stratégiáról beszélnek, amely arról szólt, hogy a, egy katonai stratégiáról van szó, tehát tulajdonképpen lefejezzék a, az inszurgenseket, és és ennek a stratégiának már megvizsgálták korábbi fejezeteit, és csak 7%-a volt ezeknek sikeres, a megoldásoknak sikeres. Nos, akkor gyorsan, még áttekintem, ami maradt. Görenc úrral is egyetértek. Azt illetően, hogy különböző korrupció van Afganisztánban, tehát a ragadozó korrupciót említette, és hogyha a kormány támogatjuk, akkor nagyobb ellenőrzési mechanizmus is kell mellé rendelni. Mauro úr megjegyzése a nemzetközi segélyeket illetően, szintén olyan dolog, amelyel egyet kell értenem. Különböző statornákat kell e, találnunk ahhoz, hogy ezt nyújtsuk, de a, ö, a, govern, a kormányt e, támogató összeget növelni kell. A londoni konferencia ezt 50%-ra emelte, aztán 80%-ra emelték, de szerintem még több pénzre van szükség mert hogyha a kormány legitimitását szeretnénk növelni, akkor növelnünk kell a támogatást. A biztonságot illetően a magán miliciáknak a felállítását, stb. azt nem nem támogathatjuk. Itt az államnak kell monopóliumot biztosítani, tehát a biztonság megteremtésére. Az utolsó kérdést illetően nem tudok részletekbe menni, valóban működjük együtt a kongresszussal, és én már kapcsolatban vagyok néhány amerikai parlamenti képviselővel. Néhány nappal ezelőtt egy nagyon fontos jelentés, a Warlord Inc. nevű, amelyet e, egy e, nemzetbiztonsági és külügyi albizottság állított össze a kongresszusból, e, segít abban, hogy megértsük azt, hogy hogyan működik a nemzetközi segítség Afganisztánban, és hogy mit milyen változtatást kell tenni. Utolsó megjegyzésem, Tír úr megjegyzését illetően, nem értek egyet a megjegyzéssel feltétlenül igaz, hogy az ENSZ egyedül nem tud mindent megoldani, de azért Afganisztán az egész nemzetközi kezességnek a kudarca. Az EU is felelős, és ha szükséges, akkor vezető szerepet is játszhat új gondol, ötletekkel, új stratégiával ugyanis nagy a felelősségünk Afganisztán illetően, ott vannak a csapataink, a közvélemény is nagyon figyel erre, nem követhetjük egyszerűen az amerikaiakat, és, és elkövetni ugyanazokat a hibákat, amelyeket ők elkövettek. Nagyon sok amerikai is kér bennünket arra, hogy segítsünk, és megváltoztassuk az Obama politikát. Tehát az EU-nak épp ezért nagyon nagy szerepe van. Köszönöm. Szeretném bejelenteni, hogy szeptember 7-e déli 12 óra a módosítók benyújtásának határideje. Köszönöm szépen, és rátérjünk nagyon gyorsan a következő napirendi pontunkra. Antonio Panzeri urat kérem arra, hogy vegye át a szót, és számoljon be az AFET, DEVE és Budget bizottságok közös közelkeleti delegációnak útjáról május 24-28 között volt az utazás. Köszönöm, elnök úr! A napirenden szerepel egy beszámoló erről a látogatásról, amelyet Jeruzsálemben és Gázövezetben ejtettünk meg. A három szakbizottság részvételével a külügyi, a költségvetési és a fejlesztés együttműködési bizottság voltak ezek. Viták kísérték ezt, de nagyon fontos látogatás volt, és az izraeli hatóságokkal, valamint a palesztin hatóságokkal is sikerült találkoznunk. Ez a látogatás lehetővé tette, hogy a helyszínen értsük meg a helyzetet ebben a régióban. Ahogyan valamennyien tudjuk, a látogatás három célja, célja három volt. Egyrésztről a humanitárius segélyek helyzetét akartuk ellenőrizni, a pénzügyi források felhasználását is ellenőrizni kívántuk, amelyeket az Európai Unió biztosít, és az is a célunk volt, hogy a politikai folyamatot, a béke folyamatot ellenőrizzük nagyon fontos találkozókra került sor Jeruzsálemben, Ramallahban, Hebronban és Nablusban, aztán a Gáza övezetet is felkerestük. Ezt Egyiptom tette lehetővé, nem pedig Izrael, ahogyan önök tudják. Nagyon fontos találkozók voltak ezek, amelyek lehetővé tették, hogy elérjük a látogatásunk céljait, megbizonyosodtunk arról, hogy az európai forrásokat a lehető legjobban költik el. A gáz övezetbeli felhasználásukkal kapcsolatban van probléma, hiszen nem vagyunk állandóan jelen ott, mind a humanitárius segélyeket illetően. Ellenőrizni tudtuk, hogy van egy ö, megfelelő politika például Cisjordanát illetően, de a gázövezetben problémák állnak fenn, béke folyamattal kapcsolatban pedig a helyszínen megbizonyosodhatunk valamennyi nehézségről, mind a tárgyalások, a közvetett tárgyalások állásáról, mind pedig azokról a problémákról, melyek felmerültek a palesztin hatóságok és az izraeli hatóságok között. Nyilvánvalóan valamennyien kívánatosnak tartjuk, hogy ez a helyzet megoldódjon, nemrégiben sor került egy találkozóra Fehérházban Obama és Netanyahu ennek részvételével, és ez is reményekre jogosít fel. Az izraeli hatóságokkal, a Knessettel is találkoztunk. Nagyon fontos téma témája volt ezen találkozóknak, amely továbbra is szinte megszállottan foglalkoztatja az izraeli hatóságokat. A biztonság témája ez a központi elem, tehát Izrael biztonságának témája. Nyilvánvalóan úgy vélem, hogy ez egy olyan téma, amelyet, amelyen nekünk, európaiaknak is foglalkoznunk kell. Nincs megfelelő tudatosság a azt illetően, hogy mennyire fontos a biztonság témája a béke folyamatban, mert nagyon erős feszültségek vannak bizonyos témákkal kapcsolatban, amelyek fontosak, így például a telepítések problémája, amely továbbra is folytatódik, különösen Kelet-Jeruzsálemben, aztán a gázövezet blokkádja is egy ilyen téma, valamint van egy jogszabály, amely éppen a Knessetben készült, és ez az NGO-k szerepére vonatkozott. Megpróbáltuk kifejteni a mi elképzeléseinket annak érdekében, hogy a béke folyamat előre haladjon, mert az Izrael biztonságára is kedvezően hat ki, viszont szükséges az, hogy tudatában legyünk annak, és azt hiszem, hogy ez fontos felismerése volt a látogatásnak, hogy azok a szavak, amelyeket kimondunk ezen találkozók alkalmával, sokkal erősebben hathatnak, hogyha az, e- hogyha Európa, az Európai Unió szerepet vállal, főszerepet vállal ebben a folyamatban, mert a, az Európai Unió ö, nem jelenléte a béke folyamatban, az nehezen érthető. Hiszen pénzügyi, gazdasági, humanitárius szinten az Európai Unió jelen van azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nem kellene félnie attól, hogy egyes feltételeket támaszon, mind a régi országaival szemben, mind pedig a kvartett szerepét illetően. Például a blokkád megszüntetését illetően, a telepítések, a telepépítések kérdését illetően különösen Kelet-Jeruzsálemben, és a régió országainak szerepét illetően hogy ezek az országok vegyenek részt a béke folyamatban, és különösen felül kell vizsgálnunk az Európai Unió részvételét a kvartetben, és a közvetett tárgyalások helyett a közvetlen tárgyalások folyamatát kellene előnyben részesíteni. Tehát ezen látogatáson felismerhettük, hogy mennyire fontos lenne, hogy az Európai Unió erősebb szerepet vállaljon a térségben meg kell próbálnunk következetesnek lenni azon kijelentéseinkkel kapcsolatban, amelyek oly gyakran elhangzanak itt. Egy példa, ez az én személyes véleményem, az, hogy nem követelhetjük, hogy a demokrácia elve érvényűs, érvényesüljön egyes térségekben, mint ahogyan ezt Palesztinával kapcsolatban is számos alkalommal kijelentettük. Uh, és ez a Hamasnak adott tulajdonképpen előnyt a szavazások alkalmával. Sok képviselőt letartóztattak, és az Európai Unió ezen eseményekkel kapcsolatban hallgatásba burkolózott. Mert nem elég az, hogy azt mondjuk, hogy egy bizonyos úton kell elindulni, és aztán az Európai Unió nincs jelen a térségben, ez nem segít elő a demokratizálódás folyamatát, és nem teremt megfelelő feltételeket ebben a nehéz helyzetben. Azt hiszem, hogy ez a látogatás nagyon fontos volt, és felveti azt a kérdést, hogy az Európai Uniónak egy kicsit irányt kellene váltania, és felszólalásomat azzal zárom, hogy megjegyzem, hogy nagyon hasznos lenne Hogyha nem veszítenénk szem elől ezt a látogatást, az ellátogatás tényét, és a két a három szakbizottsággal amely részt vett a látogatásban megerősíteni kapcsolatait, és ha lehetséges lenne, azt hiszem, hogy nagyon hasznos lenne sokkal erősebb szerepet biztosítani a munkacsoport részére, amelyet az Európai Parlamenten belül hoztunk le, létre, és amely a közelkelt kérdéseivel foglalkozik, és melyet Pöttering úr elnököl. Azt hiszem, hogy ez is hasznos eszköz lenne az Európai Parlament céljainak eléréséhez. Köszönöm, ezek a dolgok röviden. Köszönöm szépen. Pöttering úr, parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Én is részt vettem elnökként a delegáció útján, ahogyan Panceri úr is említette, és Panceri kollégának szeretném megköszönni, hogy vezette a delegációnkat ha a közel-keletre látogat egy ilyen delegáció, és az itt ülők közül többen is részt vettek, a tagjai voltak a delegációnak, akkor mindig abból kell kiindulnunk, hogy mit akarunk elérni. A két államos megoldás, a célunk biztonságos határokat Izraelnek és Palesztinának egyaránt. Lehet, hogy egy kicsit túl moralizálónak tűnik, vagy fenköltnek, amit mondok, de ez érinti a probléma lényegét. Azaz egy izraelinek ugyanolyan az emberi méltósága, mint egy palesztinnak, azaz a palesztinek ugyan olyan tiszteletet érdemelnek, és ugyanolyan elbánás, mint az izraeliek. A benyomásunk a látogatás során az volt, hogy mind a két oldalon vannak olyanok, akik ezt nem akarják. Az izraeli oldalon vannak olyanok, akik a Kelet-Jeruzsálemben tovább palesztinok házait rombolják le, van ahonnan palesztinokat üldöznek el, vannak, akik ellenzik a két állam megoldást és ugyanezt teszi a Hamas is, amikor a gázai övezetből rakétával lő Izraelt. Tehát mind a két oldalon vannak olyanok, akik meg akarják akadályozni a kétállamos megoldást és a békét. És hogyha azt mondják nekünk, és ez engem elég mélyen érintett, hogy azt mondják nekünk, hogy ha az izraeli kormányt kritizáljuk, akkor az izrael ellenes lobbyhoz tartozunk. Hát ez, hallatlan, ez hallatlan állapítás, megállapítás, ugyanúgy, mintha nem e, szabad megengednünk azt, hogy e, ha kritizáljuk akár a Hamas, akár az izraeli kormány konkrét politikáját, hogy akkor e, vádaskodások érnek minket, vagy vádaskodnak ellenünk. Azt hiszem, hogy most vált tett világosá, hogy miről is szól ez a probléma. És Gázát most már talán részben meg fogják nyitni az izraeliek. A delegációnknak azonban Egyiptomon keresztül lehetett csak beutazni a gázaövezetbe, és Kaszidov úr, nem, jó, nem volt ott, de azok a kollégák, akik ott voltak, azoknak először Tel Avivból Kairóba kellett repülni, mert ugye ott volt, látom az arcán, Eh, és eh, Kairóból busszal Rafába, és csak így tudtak beutazni Gázába. Eh, tegnap Hayat miniszterelnöktől hallottuk, hogy mit jelent az, hogyha megmarad a blokád, akkor a Gázában a gyerekek nem mehetnek iskolába, nem tudják felépíteni a megsérült épületeket, és elszigetelődik az egész övezet. És végedetül végső soron a blokkád a Hamasnak segít, ezt tisztán kell látnunk. Ha megmarad a blokkád, akkor ez a Hamas segíti, és ez nyilván nem lehet a célunk. Ezért nekünk, az Európai Uniónak az a feladata, hogy Amerikával, a kvartettel együtt, ahogy a Panceri kollega is mondta, mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy a telepessekkel kapcsolatos politikával felhagyjon Izrael, és Gázával kapcsolatban jó, biztosítani kell, hogy fegyverek ne jussanak be Gázába, amivel azután onnan bombatámadásokat indíthatnak Izrael ellen. Ez mind a kettő igaz, és a kritikánk mind a két oldal héjá kollégáit eh, érinti, a kemény vonalasokat mind a két oldalon. Hogyha Obama elnök továbbra is határozottan, elkötelezetten fellép a közelkeleti béke érdekében, akkor ezt nekünk támogatnunk kell. Meg vagyok győződve arról, hogy biztonsági erők nélkül, a nemzetközi erők nélkül, akár ENSZ, akár EU nemzetközi erők nélkül, ezt most még hagyjuk nyitva, de anélkül, hogy biztonsági, nemzetközi biztonsági erőkkel lennének a közel-keleten, a mi részvételünkkel is nem lehetséges a béke a közel-keleten. És ezért ezért készen kell, hogy álljunk erre a feladatra. Még egy megjegyzésem. Az én értékelésem szerint a közel-keleten sokkal többről van szó, mint a palesztinok és Izrael közötti békéről, bármennyire is fontos ez. Ha a közel-keleten nem lesz béke, ez kihat az egész eh, iszlám és arab világhoz fűződő kapcsolatainkra, és a Mediterrán Unióra is. Elfelejthetjük az egész Mediterrán Uniót, hogyha nem sikerül erőle lépnünk az Izrael és a palesztinok közötti viszonyban. Ezért mm, sokkal többről van szó, eh, mint megint csak erről a két államról, Izraelről és Palesztináról. Ezért azt javaslom, hogy az Európai Parlament ebben a szakbizottságban és a közelkeleti munkacsoportban is a figyelmét a kon, nagy figyelmet fordítson a közelkeleti helyzetnek, emeljük fel a szavunkat, és most, hogyha Palesztina követel hibákat, vagy a Hamas csinál valami rosszat, vagy akár az izraeli kormány követel hibákat, akkor nyugodtan emeljük fel a hangunkat, és mi egyik oldalon sem állunk, semlegesek vagyunk, a békét akarjuk támogatni, amit Európában sikerült elérnünk a Schumann tervel és az európai integrációval 1945 között. Ez lehetséges kell, hogy legyen a közel közel-keleten is, ami Európában lehetséges volt, az a világ más részein is lehetséges, ha megvan a jó akarat. Köszönöm, és most Veronik de Kejzeri a szó. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. Panzeri kolléga véleményét és Petering úr véleményét csak támogatni tudom amikor Pötöring úr azt mondja, hogy egy palesztinnak a méltósága az egynak egyen, egyelőnek kell lenni egy izraeli méltóságával. Ugyanígy ez vonatkozik a biztonságra is. Tehát ezt nagyon nehéz meg tartani, de amikor, amikor jogegyenlőségről van szó, tehát hogy az emberek élhessenek, lehessenek reményeik, tanulhassanak, utazhassanak, stb., akkor van egy, felmerül az a kérdés, hogy biztonságnak a, az, a Izrael biztonsága minden máson fölül kerekedjen. Ezt a fajta logikát nem lehet e, elfogadni, és egyetértek Pötering úrral, hogy e, hogyha megpróbálunk egy olyan képet kialakítani, amely e, felülmerekedik a kereteken, tehát hogy mindenkinek biztosítsuk a jogokat, akkor nagyon nehéz helyzetben vagyunk. De nem igazán ezt akarom mondani. Én is része voltam egy köldettségnek, amelyet Éva Zsoli vezetett Gázában. Vannak közöttünk, akik ott voltak. Röviden azok számára, akik nem voltak, nem, tud, nem hallottak elről. A gázai helyzet, és itt a finanszírozás kérdésével kapcsolatos ez. Tehát Gázában már régebben jártam, és hatalmas a különbség. A fekete piac, a, a fekete kereskedelem, a, a, az alagutakon keresztül tulajdonképpen egész vállalkozást sokat hozott létre, tehát ott vannak a, a, az alagutakon végén a, a teherautók, amelyek elviszik az anyagokat például a házak építéséhez. 90 százaléka ugyanakkor azt jelenti, hogy 90 százaléka a lakosságnak nem tudja megengedni magának, hogy ebből a fekete kereskedelemből éljen. Tehát tehát egész egyszerűen számukra csak a támogatás, a segélyek lehetséges, és ez nagyon nehéz helyzeteket teremt a blokkád, tehát kontraproduktív. Ugyanis a lakosság azon része, amely a Hamashoz nem áll közel, az nem tud építkezni. Csak azok tudnak építkezni, és iskolákat építeni, stb., akik a Hamashez közel állnak nincsen joguk, hogy, hogy építőanyagokat vegyenek, ezért csak az úgynevezett szennyes cementet vehetik, tehát amely nem igazi cement, stb. Ez, ez azt jelenti, hogy Gázában a helyzet nagyon kemény, és például csak a felét tudják az egynapi megéléshez szükséges kalóriának adni a, a lakosság nagy részének. És amikor azt mondják, hogy nincsen humanitárius dráma Gázában, azok olyanok lehetnek csak, akik nem jártak ott, és nem is jól tájékoztatják őket. Tehát hogyha a blokádot nem szüntetik meg teljesen, és nem biztosítanak export lehetőségeket, tehát hogy, hogy kialakítsanak egy e, gazdaságot, e, e, most ez mindegy, hogy ez milyen irányba mutat, akkor nem lehet mit tenni. Erre szükség van, hiszen egyelőre csak a Hamas közelieknek nincs erre szükségük. Tehát tegnap este Szalám Fajadot hallottam, akkor azt mondta, hogy hogy szükség van továbbra is, szükség van erre a támogatásra, segélyre, mert hogyha a blokkádot nem szüntetik meg, akkor ez a, akkor tulajdonképpen mikroszkopikus, tehát nagyon kevés az, amit Izrael javasol. Nyilvánvalóan mindent üdvözölni kell, de nem szabad azt hinni, hogy megváltja alapvetően a helyzetet tulajdonképpen Izrael csak azokat az árukat engedi be, amelyek 5%-át teljes, elégítik ki az igényeknek, tehát amikor infrastruktúráról van szó, iskolákról van szó, stb. Márpedig a lakosság azt várja, hiszen 80%-a a lakosságnak nagyon fiatal, hogy, hogy ilyen dolgokat e- építsenek. Tehát folytatni kell a segélyeket, hogy kielégítsük a palesztinak szükségleteit. a vállalkozók, akikkel mi találkozunk Gázában, eh, azt mondják, hogy, hogy szeretnénk dolgozni, utáljuk, hogy, hogy segélyekből kell élni, mások jótékonyságából, eh, szeretnénk növényeket termeszteni, eh, olíva, olajfákat, stb. De hát semmit sem tudunk termeszteni, mert a földek fertőzöttek, stb. Weber úr, hol is van? Ott hátul? Láttam, hogy, hogy 20 milliót szeretnének adni, ennyit kértek, ez elegendő. hiszen 100 millióról hallottam, hogy erre szükség van. E, és tulajdonképpen e, ez szalamfájád e, ellen lenne, akkor no, önök hogy, hogy gondolnak erre? Nem, elnök mondja, nem most. Még lehetnek más kérdések. Sajnos a mikrofonját egyik, jó, csak az elnökét lehet hallani. Jó, akkor majd hozzá kell szólnia. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy még a kibővített elnökségnek is lesz az elülése, ezért kérem, hogy hadd zárjuk le a hozzászólási listát. Már is hat más valaki szeretne hozzászólni fennálló időben. Nielsen asszony jön, és kérem mindenki röviden. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is szeretném eh, megköszönni eh, Panceri úrnak, hogy ilyen kiváló jelentést eh, tett, állított össze a látogatásukról és Veronik de Kaiserrel együtt jártam Gázában, tehát nem akarok most arról beszélni, amit ő is mondott, csak hozzátenni szeretnék néhány szót. Amikor méltóságról van szó, akkor, és Petering úr joggal említette a palesztinok és az izraeliek méltóságát. E, és pedig azért, mert az európaiak felelőssége, amikor e, a Jordán völgyében dolgozóknak a méltóságáról van szó, lényeges. És nem folytathatjuk azt, hogy elviseljük, hogy Európában olyan termékeket fogyasztunk, amelyeket a, úgy termelnek, hogy nem tartják tiszteletben a megtermelőknek a jogait. Tehát nagyon szükség van rá, hogy Európa a mezőgazdasági termékek importjával kapcsolatban megtegye, amit szükséges, mert ha mi ezt nem tesszük, akkor az állampolgárok és az ő szervezeteik fogják ezt megtenni. Hiszen Gázában a civil társadalom végzi el azt a munkát, mint amit mi tetszük a gyarmatokkal kapcsolatban, ugyanez a helyzet. Nos, másik kérdés, amely e, a palesztinak és az izraeli közötti egyenlőség és, e, e, és méltóságról van szó. Mi Silát Száiznak a szabad dombocsátását követ követeljük, de másokét is, akiket még az oszlói megállapodások köz, előtt börtönöztek be, vannak kiskorúak, akiket bebörtönöztek. Aztán a bánásmód ö, ö, egyenlőségéről is szó van. Vannak olyan európai és, és palesztin állampolgárok, akik, Szalad Fai például, aki francia állampolgár is, és akiknek, Szala Amuri, akinek a, a szabadonbocsátását követeljük. Végül pedig a blokkád következményeiről szeretnék szólni, ugyanis a blokkád a gyerekek ellen és a nők ellen irányul az elnyomás blokkád során ezek, ez az elnyomás még jobban erősödik, a művészek is szenvednek ettől. Mi is találkoztunk egy művésszel, aki erről beszélt. Tehát a blokkád ezeket az embereket érinti, és nem azokat, akiket igazából megcéloznának. Épp ezért Európának minél gyorsabban tennie kell, hogy a blokádot megszüntessék az elnökünk ő figyelmét szeretném felhívni arra, hogyha lettek volna megállapodások a, a mi látogatásunk során, de nagyon sajnáljuk, hogy az elnök nem volt ott ezen a látogatáson, mert nem tudom, hogy hogyan segíthetünk a béke megoldásban az iránnek és a palánizták között. Weigel. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ne tudi elnök úr. Szeretnék eh, elismeréssel adózni a kiváló előadásért Panceri úrnak. Nagyon világos, rövid jelentést, beszámolót tartott a delegáció útjáról. Az elmúlt hónapokban különböző fórumokon vitattuk meg eh, a következtetéseinket, a benyomásainkat, eh, amelyeket a látogatásunk során szereztünk, ezért most nem kívánok ismétésekbe bocsátkozni. Egy dolog biztosan leszögezhető, nagyon jó időpontot választottunk a parlamenti delegáció útjára. Sikerült tárgyalnunk az ott élő emberekkel, különböző szervezetek képviselőivel. A közel kelet még mindig a nemzetközi politika egyik legsúlyosabb problémája, legakutabb problémája. Sajnálom, hogy az AFET elnöke talán morálisan nem elég erős ahhoz, hogy részt vegyen ebben a vitában. És az ottani fellépése miatt van ez így elsősorban. Az izraeli újságok is írtak a delegáció bizonyos megnyilvánulásairól, az elnök megnyilvánulásairól, hogy, és azt írták, hogy eh, Izrael ellenes propagandával érkezett ez a delegáció oda. Nos, eh, jobbnak, méltányosabbnak tartottam volna, hogyha az a kollega, aki ezt a panaszt emeli, az eh, visszalépés, vissza vonja ezt a megalapítását is. Az elmúlt hetekben, hónapokban több fontos esemény is történt. Ellátogatott Fajad miniszterelnök hozzánk, és ismét világossá vált az, hogy minden a közel-keletre vonatkozó megállapítást kétszer vagy inkább háromszor ellenőrizni kell, felül kell vizsgálni. Én sem tettem ezt meg mindig, de az a benyomásom, hogy az a két állam alapuló megoldás, amelyet Pötering úr, mint végső legfontosabb célt emlegetett hát most, hogy ezt a célt mi is támogatjuk. Ez a megoldás annak tükrében, ami Cisziordániában történik, mindazonáltal egy kicsit hiteltelenné kezd válni ott egyfajta apartheid, vagy legalábbis párhuzamos rendszerek alakulnak ki az infrastruktúrában, ugye szegregált külön utak épülnek, és a palesztin lakosság teljesen biztos, hogy nem élvez egyenjogúságot ezen a területen, nemzetközi jog szempontjából sem. Szeretnék még egy problémát felvetni, a parlamenti eszme során sajnos eh, ezt eh, nem foglalkoztunk elég egyértelműen. Három eh, jogszabályt készít elő a palesztin jogalkotó, a palesztin hatóság, a civil, amelyek a civil társadalom szerveződését nagyon súlyosan akadályoznák. Erről majd egy másik alkalommal mindenképpen kell tárgyalnunk. Négy asszony. Kedves kollégám, köszönöm mindazoknak, akik ezt a jelentést összeállították a parlament küldöttsége látogatása eredményeként. Sajnos ezen én nem tudtam bizonyos magán okok miatt részt venni, de minden esetre tudjuk, hogy milyen események előzték meg ezt a látogatást, hiszen erről már beszéltünk egy rendkívül kibővített elnökségi ülénen, ülésen. És és az én kezdeményezésemre indult ez a kérdettség. Két léssel ezelőtt is Strasbourg-i plenárisan javasoltam ezt. Az a nyilatkozat, amelyet a bizottság előtt tett az izraeli állandó képviselő, tehát az EU-s képviselő, amikor a konvoj, a tengeri konvoj megtámadásáról volt szó, akik Gázába igyekeztek a blokádnak a megtörésére. Ebben a nyiletkezben az állandó képviselő azt mondta, hogy Ezriel, Izrael tulajdonképpen nem támogatja parlamenti képviselőknek a látogatását, sem más személyiségeket Gázába, mert, és emlékezetből idézem, de úgy remélem, hogy helyesen, mert az ilyen látogatások legitimitást biztosítanak a gázai helyzetnek. Tehát egyszerűen az, hogy elmegyünk oda az ő szemükben, tehát az izraeli kormány szemében, hiszen gondolom, hogy az állandó képviselő mégiscsak a külügyminisztériumi külügyminiszternek a nézetét tükrözi. Tehát itt előttünk fejezte ki így magát. Tehát, hogy az ilyen látogatásokat nem csak nem megfelelő időben tetteknek tekintik, de szemben is, tehát nem helyeslik, mert ez legitimitást ad a gázai helyzetnek. Remélem, hogy az a kis hozzáállás változás, amelyet Verenik látott az izraeli vezetők részéről a blokkáddal kapcsolatban, talán jelez egy, jelez egy változást. És ezt ne feledjük el. Tehát azt, hogy azt higgyük, hogy a külügyminisztert, az izraeli külügyminisztert nem tudom, ha, ha mit tennénk, akkor meglágyíthatnánk, az egy illúzió. És szeretnék mindenkinek, szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a bizottság ülésén mi hangzott el, hiszen szerintem ez nagyon súlyos, és sajnos a jövőt is behatárolja Mauro úr. Eh, Köszönöm, elnök úr. Köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, akik beszámoltak a gázai látogatásról. Azt hiszem, hogy ezt nagyon kiegyensúlyozottan tették, új módon, hogy rávilágítottak az ottani drámai helyzetre, de ahogyan Pöttering úr helyesen említette, látogatásunk egyetlen célja, végleges célja az volt, hogy a két állam, két nép megvalósuljon. És nagy realizmussal felteszem most a kérdést, hogy ma a két nép, két állam elképzelés híveinek száma növekedett a vagy csökkent. És főként Izraelben vagy Palesztinában nőtt, avagy csökkent ez a szem. Az az elképzelés, az a benyomás, hogy Izraelben, Palesztinában ennek az elképzelésnek a hívei csökkentek, kevesebbnek tűnnek a jelenlegi izraeli kormányban, és kevesebbnek tűnnek, különösen uh, Palesztinában, különösen, ha a Hamas vezetőinek nyilatkozatait vesszük figyelembe. Felelősségünk tudatában Pöttering elnök úr szólt a támogatásról, amelyet biztosítanunk kell az amerikai elnök azon kísérletének, hogy a helyes útra terelje vissza újra a tárgyalások menetét. Ezzel kapcsolatban is szeretnék egy realista megjegyzést tenni. Mindazok, akikkel beszéltem, és különösen idézem azt, hogy egy nagyon jelentős olasz katonai egység tartózkodik Dél-Libanonban, nos, akik a helyszínen dolgoznak, és ami az amerikai kormányt illeti, Obama elnök szándékai ö, nem ö, feltétlenül egy, esnek egybe Clinton külügyminiszter szándékaival, tehát Az amerikai kormány szándéka nyilvánvalóan nagyon erősen kihat erről a térségre, és ezzel nekünk mindenképpen számot kell vetnünk. És itt kapcsolódnék a panzeri kollégá által kiemeltekhez, azaz kötelességünk, hogy a rendelkezésre álló eszközök révén, így például a közel-keleti munkacsoportban, melyet Pöttering elnök vezet, gondolkodjunk el olyan dolgokon, amelyek a valóság ródnak, hiszen csak a valóság ismeretében érhetjük el a legfontosabb célunkat, a két állam, két nép célt. Tegnap a nagykövet nagyon világosan elmondta nekünk, hogy az országában zajló események ahhoz a tényhez kapcsolódnak, hogy az öbölállamok, Szaúd-Arábia és Irán a saját ö, politikai szándékuk szerint alakítják ezen térség eseményeit. Most nézzük meg, hogy mi történik Irakban, illetve hogy ez hogy hat ki Palesztinára. Nagyon világosan nézzük meg az összes szereplőjét ennek a játéknak, és ennek következményeit, mert a mi hozzájárulásunk mindenképpen a valósághoz kell, hogy kapcsolódjon. Azt hiszem, hogy ezt kell tennünk, és különösen ne vesztegessük el az időt a belső vitákkal, amelyek eltérítenének a célunktól. Köszönöm, Weber. És utána majd Weber úr következik. Néhány észrevételt szeretnék én is tenni. Mindenek előtt fontos szerintem az, hogy demonstráljuk a szolidaritásunkat a palesztin néppel. Itt a palesztin állam, illetve a palesztin nép az, amely leginkább szenved, és nekünk mindig a gyengét kell támogatnunk. A palesztin emberek azért szenvednek, mert megszállás alatt élnek, és az izraeli terrorizmus alapján nyilvánvaló, hogy megszállásról kell beszélnünk. Elfogadhatatlan az a támadás, amelyet Izrael indított a Gáza flotilla ellen a humanitárius segélyt szállítók és a blokádot megtörni szándékozó flotilla ellen. Itt az izraeli kormány ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy majd egy nemzetközi bizottság megvizsgálja a kérdést. Elég vakmerő megállapítás volt ez. és Eston asszony is tett egy nyilatkozatot, a tanács is tett egy nyilatkozatot, de szerintem túl langyosak voltak ezek a nyilatkozatok. Semmilyen ellenintézkedés nem tett az EU, amelyek befolyásolhatnák az Izraelhoz fűződő kapcsolatokat. Befagyaszthattuk volna a katonai együttműködést Izraellel, mert Izrael egy rendkívül agresszív ország. Ami pedig az eu izrael kapcsolatos politikáját illeti, tennünk kell valamit, hogyha befolyásolni akarjuk a helyzetet. Véleményem szerint az Európai Parlamenttől több támogatás szükséges Támogatnunk kell például a Hadást, a, vagy a kommunista pártot, a háború ellenes mozgalmakat Izraelben, amelyek szintén a két állam megoldásért küzdenek. Tehát Izraelben is vannak olyan erők, amelyek a békért küzdenek. Vannak olyan emberek, akik ellenzik az izraeli kormány elnyomó intézkedéseit, mert ezek az intézkedések érintik még a Knesset tagjait is. Köszönöm, Weber úr. Köszönöm, elnök úr. Először talán de Kejzer asszony kérdéseire próbálok megválaszolni. Elég 20 millió euró, amikor a parlament tulajdonképpen 40 millióról szavaz, és ennek a fele, a 20 millió az, amely az UNRV eh, költségvetését erősíteni. Hát, hogy elég ez a pénz, az attól függ, hogy honnan nézzük. Az eh, RVA deficites eh, és 75 eh, millió euró, még mindig maradt a 100 milliós hiányból, 100 millió dollárt kapott eredendően. A kiadások 75%-át az UNRVA munkatársainak a fizetésére fordítják. És ez a 20 millió lehetővé teszi, hogy a 75 milliós hiányt egy harmaddal csökkenteni tudják. Még mindig hiányozni fog 50 millió az UNRVA-nál. Az év végén jó lenne rendbehozni a költségvetési helyzetét, hiszen 100 millióval csökkentették a szükségletekhez képest az UNRV a költségvetését. Ezzel a 20 millióval azért annyiban segítünk, hogy rövid távon a legnagyobb nehézségeken újra tudjon, tudjon lenni az UNRVA. A későbbiek során meg kell majd vizsgálni azt, hogy még mindig olyan jelentős a pénzügyi igény, és hogy ezt majd az EU-nak kell -e kielégíteni. E, Fajad miniszterelnök, akikkel tegnap a kollégák találkoztak, azt e, mondta, hogy 40 millióra van szükség, és hát ezt rendelkezésre tudjuk bocsátani, hogyha ez lesz a szavazási eredmény. A gázai helyzetek kapcsolatban, hát azt hiszem, itt nem sok mindent tudok már elmondani, minden elhangzott, egyszerűen elfogadhatatlan a helyzet. Itt sok ezren, mintha egy börtönben élnének, és a ellátásuk alagutakon keresztül történik. Hát már elég régóta tart ez. A kérdés az, hogy még meddig tart ez a tartatatlan helyzet, és hogy mik ez ennek a demokráciához. Azt hiszem, hogy ez vannak ebben a helyzetben emberek, akik jogokkal rendelkeznek, másokat viszont megfosszanak a jogaitól. Még játékokat sem lehet bevinni a Gázába, a gyerekeknek nincs játékok, ez tarthatatlan a helyzet. Nem tudják az emberek felépíteni a lerombolt házaikat, nem tudnak a gyerekek iskolába járni, csak ideiglenesen vagy napi néhány órában működnek az iskolák. Hát biztosítani akarják azt, hogy legalább a nap egy részét a gyerekek iskolában tölthessék. És felteszem a kérdés, normális ez a helyzet? Itt egy kőhajtásra Európától normális az, hogy egy olyan országban, ahol egyetemen kiváló képesítést szereznek emberek, így éljen. Itt nyilvánvalóan, hogy eh, cselekedni kell. Eh, Ashton asszony nagyon bátran szintén kijelentette, hogy tarthatatlan ez a helyzet, és ezt teljesen világosan kifejezésre jutatta a tanácssal szemben. Eh, Meg kell próbálnunk, hogy segítsünk Gázának, és ehhez pénzre van szükség a Fájad, Fájad miniszterelnök úr tulajdonképpen a nyugati parton gazdasági szempontból is sokat javította a e helyzeten. A mi támogatással, e, sokkal megvalósított e, projekt vállalatok nagyon jelentős növekedési rátát biztosítottak, megvalósította, amit megígért, tehát a palesztin hatóságnak a deficitjét csökkentette, és, és a gazdasági helyzetet a nyugati parton javította. Gaz, E, másfél millió palesztinban, e, most a, a nyugati parttal szemben, a két és fél millióval szemben. Nos, sajnos e, majd további pénzeket kell kérni. Elnök Atkins úr mivel tegnap olyan röviden szólt hozzá, most kap jogot megint. Mindig rövid vagyok. Két rövid kérdésem van. Hogyha a nyugati parton az izraeliek továbbra is telepeket hoznak létre, és az óvárosból kiszorítják őket Jeruzsálemben, akkor a kétállamos megoldás akkor hogyan lehetséges? Az Európai Unió mit tesz ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen. Panzeri úr. To conclude our debate. No, no. Hogy lezárja a vitát. Hát Itt nem kell lezárnom, csak egy megjegyzést szeretnék tenni, és egy munkahipotézist mind az elnökség, mind a titkárság részére, hogy lehet-e az Európai Parlament elnökségével vitázni, hogy megpróbáljunk egy kicsit nagyobb jelentőséget tulajdonítani a közel-keleti munkacsoportnak intézményi szinten. Azt hiszem, hogy ez lenne a megfelelő fórum arra, hogy az Európai Parlament nevében egy politikai, diplomáciai jellegű tevékenységet előre vigyünk a közel-keleten. Ez tehát a lényegi kérdésem. Ozzal has been uh, noted. A javaslatot uh, figyelembe vesszük. Nos, úgy tűnik, hogy az EU sürgősségi tartaléknak a felhasználja, amelyet Lewandowski úr Buzek úrnak már benyújtott, az jogos, hiszen látjuk, hogy ez szükséges. Tehát akkor ugye azt mondhatom, hogy támogatjuk ezt a kérést. Köszönöm szépen, ezzel lezárjuk ezt a napi rendi pontot. Most pedig következik a kibővített elnökségülése.